Okay, thank you very much. I... Köszönöm szépen. Vártam addig, ameddig az előadókból és az árnyék előadókból egy észszerű létszám meg nem jelenik, és Szájed, illetve eh, Filip, Szájedet képviselni fogják, illetve Jorgó. Itt van Filip, szintén rendben, tehát akkor Filip, aki az ügyet képviseli, mert lassan elveszítjük a fonalat, hogy kék kicsoda. Mindenkit szeretettel köszöntök, a hatos napi rendi pontnál tartunk. Az adózásról szól a éves jelentés, amelynek az előadója Ole Schmidt, és a módosítók vitáját kezdjük meg. Olenak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen először is a konstruktív egyeztetéseket az árnyék előadóknak, és remélem, hogy sikerült is olyan kompromisszumokra jutnunk, amelyek előre segítik az ügyünket, és ugye a szavazás az délután következik, hogy tudják is. Úgyhogy megteszem, ami tőlem telik, hogy a hogy mindent lefedjenek a kompromisszumok. Én azt hiszem, hogy az összes frakció belefér ezeknek a körébe. Természetesen nem mindenki minden kompromisszum esetében, de legalábbis részlegesen. Nem tudom, hogy ez jó -e vagy rossz, de jelzés értékű arra nézve, hogy ez az első éves jelentés egy hasznos lépés. a kényes ügyeknek a megtárgyalásában, hiszen tudjuk, hogy itt rendkívül kényes kérdésekről van szó. A munka során azt tapasztaltam, hogy nagyon sok minden, amiről egyeztetünk, nagyjából egyéb fórumokon is megfogalmazódott már. Tehát, hogy nem csak belföldi kérdés az adózás, adóztatás, hanem európai szintű kérdés. Tehát ezt is végig kell gondolnunk, és talán még egyéb következtetéseket is meg kell alkotnunk. És az Európai Bizottság is meg kell mondjam, hogy nagyon sok mindent tett. Tartottunk egy workshopot a kettős adóztatásról. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül hasznos volt. Még akkor is, hogyha esetleg nem tudtak részt venni ezen, annyit mondhatok erről, hogy vannak írott anyagok, elolvashatják a javaslatot, illetve megnézhetik, hogy mi hangzott el a vitában. Nagyon sok olyan panasz merült fel, hogy a mobilitást kéne támogatnunk Európában, és ugyanakkor nagyon sok ember sújt a kettős adóztatás, és nem jutnak a pénzükhöz. Például egy kamionsofőr Németországban egy olasz cégnek dolgozott, vagy valami hasonló volt az ügy, és nem kapta meg a pénzét. A petíciós bizottsághoz egyre több ilyen megkeresés érkezik, tehát nyitva kell, hogy tartsuk a szemünket. Nem csak a nyugdíjasokról van szó, hanem az adó problémák is sokasodnak, például a kis határforgalomban akik átjárnak a határ túloldalára dolgozni azok esetében. Tehát, hogyha a mobilitást valóban növelni szeretnénk, akkor ezzel valamit kezdenünk kell. És azt hiszem, hogy a bizottság is felismerte ezt. Aztán nézzük akkor a módosítókkal és a kompromisszumokkal kapcsolatos észrevételeket. Remélem, hogy megkapták a kompromisszumok anyagát. Az első kompromisszum, preambulum bekezdés, az 1A, Kadrui 12-es módosítóját nem foglaltam ebbe be, a pénzügyi válság idején a jóléti állam fontossága. A második, e, egyes preambulum bekezdés, Jürgen Klute 15-ös módosítóját építette be az alapvető fontosságáról a állami hatóságoknak az adózásban, és e, fejezve 16-os módosítása is bekerült a magas deficitű országok adóemelésével kapcsolatban, abban az esetben, hogyha nem fékezik a növekedést. És aztán a kettes kompromisszum preambulum bekezdései között Jörgen Klute illetve perc módosítója került be 17-es, 18-es, 19-es, a fiskális konszolidáció, az adóteher méltányos elosztása mellett a fiskális hitelesség helyreállítása szempontjából fontos. Aztán a 3, 3A kompromisszum a 29-es Filip módosítót tartalmaz, és a magamért a 45-öst itt az alapfunkciót igyekeztem leírni az adórendszer esetében. És a négyes kompromisszumba beépítettem a módosításokat. Liberális barátom Ramon, barcelonai kollégám részéről, és hozzátettem, hogy az adózás nem csak a nemzeti szuverenitást érintő kérdés, hanem időnként regionális, illetve helyi szuverenitást is érinthet. Az ötös kompromisszumban Václav Száid 41-es, illetve Diego 36-os módosítóját is tartalmaz. A 6-os kompromisszumba bekerült az 52-es, 53-as, 54-es, 55-ös, 57-es, 8-as, illetve 9-es is. Fontos azt hiszem, hogy a deficites országok növeljék, emeljék az adójukat, de ezt eredményesen, illetve korrekt módon tegyék, és eközben csökkentsék a költségeiket. Aztán volt egy szobeli módosító a 64-es Diego féle alapján. A bizottság újabb kezdeményezését nyugtáztuk a FTB, illetve az HEA rendszer jövőbeni alakulása és az energiaadók témája. De próbáljuk ennek a vitáját egyelőre félretenni az irányelv mellé. Aztán a adócsalás, adóelkerülés, a 6A kompromisszum, és itt a 69-es Epping módosító épült be, illetve Kárpelc módosítója is. Edward Skiluna módosítóját szintén támogatom, a 20-as módosítás. A KKV-k adó ö, jogkövetésének az elősegítése, illetve EU szintű a Free CTV és e, a hetes kompromisszumba pedig a 70-es módosító épült be többek között. Azzal zárom a jelentést, hogy megtakarításokra kell a fogyasztási adó, illetve az adóztatás egésze tekintetében javaslatot tennie, és el kell kerülni a kettős adóztatást. Ez a nyolcas kompromisszumba került bele, aztán a 9-es kompromisszumban pedig az Epping úr által javasolt, illetve eh, Perc asszony módosítója került ebbe bele. Aztán Diego újabb módosítása, a 107-es, a kettős adóztatásról. Fontos, hogy a polgároknak átadott információk felhasználóbarát formátumban szülessenek meg, és a Tízes kompromisszum e, Epping és e, Fejó urak módosítását tartalmazza. Mindent megteszek ennek érdekében. Alin McCarthy módosítója, a 136-os bekerült a következőbe, az adóelkerülés elleni küzdelem e, terén, és itt egy, módosít, egy szóbeli módosítás bekerülhet, hogyha elfogadják. Aztán a 11B ügyében szintén erőfeszítéseket tettem az megtakarításokra kivetett adók kapcsán, és a 144-es Filip féle módosító került ebbe bele. És a 153-as Filip módosítót is támogatom, és egy szóbeli módosítót szeretnék az utolsó rész megjegyzéseként beépíteni. És az adó paradicsomokról szól az utolsó kompromisszum, Remélem, hogy elégedettek lesznek azzal az e, eredménnyel, hogy arra hívjuk fel a tagállamokat, hogy prioritásként kezeljék. Ezt tudom, hogy ez egy érzékeny kérdés. Aztán a 83-as, illetve a 155-ös és a 156-os szintén beépült a kompromisszumba, és egyes módosítások e, szerepelnek még külön, amelyek nem tudtak belekerülni az FDP, illetve a HÉA e részletek kapcsán én nem tudtam támogatni az egyes módosító indítványokat, mert ezek például a KÁSZA jelentésben szerepelnek, és a Podemata jelentésben, az FTT-ben, valamint további egyéb jelentések témáját képezik. Tehát ezeket a módosításokat emiatt nem tudtam támogatni. Valamint több olyan módosító indítvány létezik, amelyet majd úgyis meg fognak vizsgálni. Tehát ez csak egy pragmatikus első kör volt. A fiskális federalizmus hasznos eszköz, és a szóbeli módosító, amely elhangzott ebben a témában, ez egy érzékeny téma, szintén támogatni tudom ezt a javaslatot. Rámon nincs most itt. De talán valaki, aki egy szövetségi államot képvisel, elmondhatná, hogy a fiskális federalizmus az mit kéne, hogy jelentsen, mert azt tapasztaltam az egyeztetésben, hogy maga a kifejezés is egy kényes megfogalmazás. Egyáltalán mit jelent? Az én hazámban van ugye helyi önkormányzati adó, illetve regionális adó szintén, de ezt országos szinten szedik be, és aztán osztják vissza az önkormányzatok részére. Tehát a helyi önkormányzat, illetve regionális hatóságok kapják meg. És végül az első parlamenti adózási jelentés az némi nyomást jelent a tagállamok számára, hogy a jelenlegi bizottsági adózási javaslatokat vegyék át, fogadják meg. Én ezt fontosnak tartom, hogy az Európa Bizottság tegyen konkrét javaslatokat, konkrét megoldások megoldására, és a polgárok, illetve a vállalkozások is ezt hiányolják a mindennapokban. Ezzel szeretném zárni az észrevételemet, és még egyszer hálásan köszönöm az árnyék előadók részvételét, illetve az asszisztensek munkáját is, mert nem is volt annyira könnyű. És remélem, hogy végül észszerű, elfogadható eredmény született. Köszönöm. Megvan a mikrofon is. Jövő héten. De először Jorgó. Eu eh, Azzal szerettem volna kezdeni, hogy megköszönöm a lehetőleg őszintébben azt a hatalmas erőfeszítést, amelyet képviselőtársam kifejtett ebben a nagyon kényes témában. Nem könnyű megtalálni a kompromisszumos egyensúlyokat, még a frakciókon belül sem, nemhogy azok között. Ole, gratulálok a nagyszerű jelentéstevői munkádért, amelyet e jelentésben kifejtettél. Folyamatosan kapcsolatot adottál az árnyék előadókkal is ezen közben, és hálás vagyok ezért a konstruktív szellemért. Nem, hogy karácsonyi szellem érvényesült, hanem ezen túl elszánt a kompromisszumok keresésében elszánt szellem. Megíródott tehát az első jelentés az Európai Unió szintű államháztartási politikáról. Ennek most megvan minden esélye, hogy a ma délutáni szavazáson átmegy, és a néppárt nevében még egyszer szerettem volna megköszönni nem csak a jelentéstevőnek, hanem az összes érintett embernek, félnek, aki folyamatot segítette a munkájukat. Sokan e-mailen szóltak hozzá, nagyon sok innovatív javaslat született sokszor utolsó pillanatokban, mert mindig volt azért idő ezekre reflektálni. Magát a, a jelentést tárgyalva, az adózás kérdése, mint olyan, nagyon nehezen kezelhető kényes kérdés, még a parlament falain belül is ütköző nézetek vannak, sok esetben nem annyira a frakció, hanem a, a tagállami hovatartozás alapján meghatározott vélemények, és a gazdasági válság idejét éljük, amikor is a, az adózás kérdése azért is felmerül, mert egyes államok eladósodottak, nagyon eladósodtak, máshol a, a, vagy, a, vagy a túlzott hiány érvényesül, ezért olyan adópolitikákra van szükség, amelyek kisegítenek bennünket a válságból, és ezeket a tagállamokat is. Független attól, hogy mennyire liberális véleményt foglal vagy képvisel valaki személy szerint, mindig nehéz az állampolgárokat újabb és újabb megszorításokra felszólítani, illetve magasabb adófizetésére felszólítani. Ezen általános megjegyzéseimen túl van egy sor kérdés, mely vita tárgya volt a jelentés körüli eszmecserében. Például az adóelkerülés, adócsalás elleni harc, az információcsere, az államháztartási föderalizmus kérdése, vagy fiskális föderalizmus kérdése. Ez a kifejezés további kimunkálást igényel, hogy pontosan mit is jelent, mert tagállamra tagállamra másképp értelmezik ezt a koncepciót. Portugáliában mindent a központi állam határoz meg, a központi adót is és a, a helyi adókat is, még más államokban az ön, helyi önkormányzat nagyobb függetlenséget élvez, sokszor maguk az önkormányzatok vetik ki, vagy szedik be az adókat. Különbséget kell tennünk tehát a, a, a állami adó és a helyi adó fogalma között is, ám nálunk nem úgy, mint más tagállamban, ezek a rögzítettek, ezek aránya rögzített állami szinten. Aztán új kihívások is körvonalazódnak. A jelentés egyik előnye abban áll, hogy észleli ezeket az új kihívásokat. A személyi jövedelemadó terén, az egyéni adó, vagy a fogyasztás terhelő adók adó nemek tekintetében, Európai Uniós szinten is, ám a társasági adó ügye is vizsgálattárgya lehet, multinacionális vállalatok esetében, amelynek fiók vállalatai, vagy akár központjai vannak több tagállamban. Ezekre vonatkozóan is tovább kell finomítani az adózás mikéntjét a jövőben, átfogó javaslatokat megfogalmazva, és vannak is itt ilyenek. Úgy hiszem tehát, hogy ez a jelentés mindenek előtt helyén valóban felvett már eddig is megvitatott kérdéseket, adóelkerülés, adócsalás, információcsere, európai szintű szabályozás, az áfára vagy héjára vonatkozó szabályozások lehetősége. Ezen túl pedig elkezdi a vitát a jövőbeli kihívásokra adott válaszok ügyében is. Felveti tehát ezeket, komoly ideológiai különbségeket kell tehát meghaladnunk, és ezt terhelik még a földrajzi különbségekből adódó nézetkülönbségek. Egészében azonban óriási pozitív előrelépést hordoz ez az anyag, mert meghatározza a közös alapokat az adózás tekintetében, és az előrevezető utat is. Köszönöm még egyszer az előadónak. Köszönöm szépen. Ali Nos, Said nevében kell felszólalnom, mert ő a Trans szakbizottság koordinátora, úgyhogy nem tud eljönni. Az általa megírt nyilatkozatot fogom felolvasni. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, köszönöm a kompromisszumkészséget. Úgy gondoljuk, hogy az európai adó terén az adócsalás, az adókorlátok jelentik a legnagyobb kihívást, illetve az új fenntartható források megtalálása. E, Schmidt úr javaslatai nagyon érdekesek, és néhány javaslatunkat figyelembe veszik a három cél eléréséhez. Örömmel fogadjuk az európai megközelítést az adó paradicsomokkal kapcsolatban. Ez jobb, mint a tagállami megközelítés. Nyilván ehhez meg kell határoznunk pontosan az adóparadicsom fogalmát, és lehetővé kell tenni az Európai Uniós szintű eh, adóügyi adatcserét. Ugyanakkor szerettük volna azt látni, hogy a jelentésben nyilván eh, erősen megfogalmazzák a, a Sixpack, a hatos csomaggal eh, összefüggő ügyeket. Végül úgy gondoljuk, hogy az Eurostatnak is sokkal erősebb szerepet kell adnunk, Eh, hogy jobban fel tudjunk szerelkezni az adó elkerülés elleni küzdelemben. Elnök, köszönöm szépen, Filipnek adom meg a szót. Thank you. Uh... Köszönöm. Nos, ez az első jelentés ennek a szakbizottságnak és a parlamentnek az adóügyében. És őszintén szóval nagyon örülök annak, hogy eh, Odd ismét kapta ezt az anyagot. Úgy gondolom, hogy eh, Ollinak sikerült a lényeggel foglalkozni, a lényegében lefektetni az alapokat az adóval kapcsolatos munkához. A kritikus kérdés az volt, hogy meg tudunk-e állapodni néhány alapvető kulcsfontosságú adóügyi elvben, az adó szerepében, abban a tényben például, hogy ellenezzük az kettős adózást, de ugyanígy ellenezzük az adócsalást is, az adó elkerülést is. Ezen elveknek egy része nagyon világosan megfogalmazásra került, és úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan alappal ellátni bennünket, amely, amely megfelelő masszív alap az egész parlament számára elvéletben, sőt, eh, az alap eh, szabály szerint ezekben az ügyekben valójában nincsen eh, lehetőségünk megszólalni. Ez a megoldás a lehető legjobban, hogy mégis alassuk a hangunkat. Nagyon jó munkát végeztél, gratulálni szeretnék, támogatjuk a jelentést, támogatjuk a kompromisszumos módosítókat, egy dolog van, egy apróság, amelyhez én ragaszkodnék, és csak egy preambulum bekezdés, de amikor a C preambulum bekezdésben az egy a kompromisszum kapcsán a túlzott eladósodásról beszélünk a tagállamokban, tudom, hogy ez nincs minősítve itt a szövegben, de gyakran azt halljuk, és azt mondanám, hogy túlságosan gyakran azt halljuk, hogy a válság egyetlen oka a túlzott tagállami eladósodás. Nos, illetve itt hang, hangsúlyozni kéne, hogy a magán eladósodás is szerepet játszik, de emellett fontos kiemelni azt is, hogy a versenyképesség kiegyensúlyozatlan. Tehát tényszerűen kellene leírni a válság okait, és nem csak egy elemet kiemelni. Frakcióként nincs problémánk azzal a tényel, hogy nem említjük meg az összes adópolitikai ügyet, és valóban igaz, ahogy Erlen is mondta, hogy szerettük volna. Na jó, hát, tehát hogy, hogy megfogalmazhatnánk azt, hogy a six nem vagyunk elégedettek, de ezt nem kell minden egyes jelentésben megfogalmazni, elismételgetni, amelyet elfogadunk. Ezzel más fórum előtt megfogalmaztuk már az elégedetlenségünket, úgyhogy engem nem nagyon aggaszt, hogy itt pont nem beszélünk róla. A végső felvetés, a fiskális federalizmussal kapcsolatban. Örülök, hogy ezt megemlítette. A koncepciót én úgy fogom fel, hogy ez egy három rétegű dolog. Először is arról van szó, hogy mindez idáig három szintje volt az adozásnak a helyi, a regionális és a tagállami adozás. Mi azt mondjuk, hogy négy kéne. Tehát nem arról van szó, hogy a három közül valamiket helyettesíteni akarjuk, ki akarjuk váltani, hanem egy Európai Uniós negyedik szintet kellene bevezetni, ahol értelme lett az adózásnak. A másrészt Két dologra van szükségünk, valós fiskális federalizmusra, ehhez egy alapvetően közös szabályokra van szükség, amelyek, amelyek adórátákra és egyebbre vonatkoznak, másrészt minden szinten mozgástérre van szükség. Szó sincs arról, hogy egy megoldás mindenkire, minden helyre, minden helyzetre alkalmazható lenne. A szabálykönyvnek rugalmasnak kell lennie, nyilván nem mindenkinek ugyanezt kell csinálnia a harmadik, dolog számomra az adóbeszedés terén. El kell ismernünk, hogy a legtöbb tagállamban a meglévő adóbeszedő mechanizmusok tagállami szinten működnek, és nem kellene a kereket föltalálni újra. Úgy gondolom, hogy a, a, az adóbeszedés továbbra is a lehetőleg jobban a tagállami szinten működik, azonban az elosztás, az újraelosztás az adóbevételek elosztása nem csak lefele megy ettől kezdve, hanem mehet felfelé is. Hogyha egy ftt vagy egy egyéb adó ö, ö, megoldás közvetlen Európai Uniós forrással teszünk, akkor is be lehet szedni tagállami szinten, és újra elosztható fölfelé a besz, az adójövedelem. Még egyszer róla szeretnék köszönetet mondani. Nagyon ö, nagyra becsüljük az párbeszédre való hajlandóságát, és ehhez csak gratulálni tudok, és dicséretet el. Elnök, köszönöm szépen, Dirknek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönet mondani Schmidt úrnak az elvégzett munkához. Nyilván nem egyszerű összeegyeztetni azokat a nagyon különböző nézeteket, amelyek itt a parlamentben léteznek az adózással kapcsolatban. Röviden szeretném hangsúlyozni azokat a kompromisszumos módosítókat, amelyeket az LCR e ma délután támogatni fog. Az egyes és a kettes, ami az adózásról és a masszív fiskális konszolidációról szólnak, ezek nagyon hasznos eh, preambulum bekezdések. akkor támogatni fogjuk a 3-as, 6A és a 11-es módosítókat a kettős adózás elkerülésével, az adó elkerüléssel és az csalással kapcsolatban, hogy ezek a problémák eh, kevésbé legyenek súlyosak, eh, csökkentenünk kell ezek révén az adminisztrációt is. A 9-es, 10-es módosítók különösen fontos, hiszen ezek a polgároknak az adóhatóságokhoz fűződő kapcsolatáról szólnak. hát adókkal kapcsolatos kérdéseket a hatóságoknak időben meg kell válaszolniuk. Ehhez egy EU-s weboldal is felhasználható, ahol olvasóbarát módon rendelkezésre kell bocsátani minden az adózással kapcsolatos szabályt Végül eh, három további kompromisszumos módosító van, amelyeket támogattunk volna, hogyha viszonylag kis dolgot változtattak volna a szövegben. Ez a helyzet a négyes módosítónál, amely nem teszi lehetővé a tagállami parlamentek által demokratikus eh, felülvizsgálatot, eh, scrutinit. Ezen kívül a, ugye, a, az ötös módosítónál, eh, ahogy Schmidt úrralnak ezt tudnia kéne, az adóharmonizálás magasabb adókhoz vezet, és valójában a munkahelyeket csökkent, munkahelyek számát csökkenti. Tehát itt egy, ezzel ugye nem értünk egyet. Pontosan ellentéte ez annak, amit a legtöbb képviselő szeretne. Ami 11b-t illeti, itt nagyon támogatjuk az információ cserét a megtakarítási adókra vonatkozó direktíva értelmében, és ezzel be is fejezném. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok más hozzászólásra jelentkezőt, úgyhogy Ole, ismét visszadom a szót. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem az elhangzott észrevételeket. Hadd foglaljam össze őket annyiban, hogy úgy látom, hogy bontakozóban van az egyetértés. Nyilván vannak eltérő vélemények, nézetek, de lesznek is vannak alternatívák, ez mindig jó. De itt a megfogalmazásban rejlik a lényeg. Filippel egyetértek. Hogyha befolyást akarunk gyakorolni, akkor valamiféle konszenzusra van szükség itt a szakbizottságban, mert hogyha minden egyes módosítót, minden szöveget végig vitatunk, akkor az lesz a vége, hogy nem közelednek az álláspontok, hanem inkább széttartanak majd. Tehát örülök, hogy széles körű konszenzus fogalmazódik meg itt az egy A preambulum bekezdést és szeretném megemlíteni. A fiskális federalizmus kapcsán nem is vagyok benne biztos, hogy a javaslatnak tényleg ez volt-e az értelme. Hogyha valóban ez volt a jelentése, akkor talán még annál is bonyolultabb a kérdés. De legalábbis apróbb módosításokkal igyekszem majd elfogadhatóvá tenni Ramon és a többiek módosításait. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. És akkor azt gondolom, hogy délután következik a szavazás, és a február második plenárison kerül majd terítékre ez a téma. Köszönöm szépen az előadónak. Jön a hetes napi rendépont, a hitelminősítő intézetek témája. És Leonardo Domenici az előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mennyi időt kapok a hozzászólásra? Öt percet? Rendben, köszönöm. A hitelminősítő intézetek témája különösen bonyolult és érzékeny kérdés. Ugyanakkor rendkívül aktuális. Drági úr, az LKB elnöke is beszélt erről tegnap. És az a tény, hogy valódi igény fogalmazódik meg ennek a területnek a szabályozására, az abban is megjelenik, hogy milyen sok kísérlet irányult erre. 2009. novemberétől az Európai Bizottság ekkor kezdte ezt a munkát, aztán 2011. májusában felővizsgálatra került sor, és most az Európai Bizottság novemberben előterjesztette a legfrissebb erre irányuló javaslatát. És szeretném a kollégákat Gozesz úr munkájára is emlékeztetni, aki pont ebben a témában itt a szakbizottságban foglalkozott ezzel az ügyjel, és a néppárt saját kezdeményezésű jelentést indított Klinc úr vezetésével. Én általánosságban egyetértek a bizottság által alkalmazott megközelítéssel, vagyis a bárnyi biztos úr által és nyilvánosan támogatott megközelítéssel. Vagyis a módszerünk nem lehet ideológiailag motivált, illetve nem lehet büntető jellegű. De kezdettől fogva szembe kell néznünk azzal a problémával, hogy sok hibát, tévedést követtek el a múltban a hitelminősítők. És ez egyértelműen azt jelenti, hogy a munkájukat jogos és indokolt kritizálnunk. Aztán, hogyha a közelebbi múltat vizsgáljuk, akkor például az államadóság minősítésének az időzítése, az ütemezése is megkérdőjelezhető. Gyakran elfogadhatatlan feltételeket támasztott ez a folyamat. Egyes intézmények, illetve politikai szervezetek számára. Tehát ebből a szempontból fontos a ennek az egész területnek a szabályozása egy átpolitizált kérdéskör. És a, az utóbbi bizottsági javaslat konkrétan azzal foglalkozik, hogy túlzottan ráhagyatkozunk a hitelminősítők minősítésére. Másodszorban az államadóság minősítésének a kérdése merül fel, érdek összeférhetetlenségek, összeférhetetlenségi kérdések. Azután rotáció szerepel a javaslatban, hogy élénkebb legyen a verseny. Valamint szerepel itt az az elképzelés, hogy olyan társaságot nem szabadna minősíteni, amelyben üzletrésze van, a minősítőnek, illetve a polgári felelősség, perelhetőség javaslatai is szerepel. Mindezek a pontok rendkívül fontosak, és a szakbizottságunk elmélyült vizsgálatát, munkáját igénylik, és minden kolléga részéről a árnyék előadókkal kezdve, és akik némelyikével már föl is vettem a kapcsolatot ebben a témában, kezdenek beérkezni a visszajelzések. És különös jelentősége van annak, létfontosságú, hogy bizonyos pontokat úgy vizsgáljunk felül, hogy a gazdasági pénzügyi rendszer működését javítsuk, továbbfejleszünk. Mindenkinek megvan a maga elképzelése, de valami közös álláspontot kellene kialakítanunk. Az Európai Bizottság által kitűzött célokhoz ragaszkodjunk, de a parlament járuljon ehhez a munkához a maga új elképzeléseivel, javaslataival is hozzá. Hogyha világosak a célok, Hogyha világosak a célok, akkor a kihívás abban rejlik, hogy ezekből a célokból, elvekből hogyan tudnánk egy új rendeletet, körülbelül egységes keretet alkotni. Négy konkrét pontot szeretnék elnök asszony megemlíteni, amely véleményem szerint közelebbi vizsgálatot igényel, és mélyrehatóbb elemzést. Először is felmerül itt az államadóság kérdése, illetve az államadóság állományának a minősítése. Az Európai Bizottság javaslata. Már is új gondolkodást tükröz, új elemeket hoz, gyakoribb minősítést követelne meg, éves szint helyett fél évenként kellene minősíteni az egyes államok adósságállományát ennek az átláthatóság növelése, illetve a tájékozottabb döntések megalapozása áll a hátterében. Tehát olyan szempontokat kellene használni, amelyek alapján ezeket a kritériumokat közé kellene tenni, hogyan születtek az adott konkrét minősítések, és lehetőséget kell biztosítani a minősített államoknak is a reagálásra, hogy a saját észrevételéket előzetesen, még a nyilvánosságra hozatal előtt megtehessék. És ezzel a konkrét kérdéssel kapcsolatban emlékeztetem a kollégákat, hogy az Európai Bizottság erről a kérdésről már tárgyalt. És a, a lehetőség megvan, vagyis hogy az ESMA kapja meg a lehetőséget arra, hogy a pénzügyi országértékeléseket felfüggesse olyan időszakokban, amikor élénkítési tervet hajtanak végre. Ez az első verzióban szerepel, de aztán kikerült. Erről beszélnünk kellene. Nem feltétlenül abban az értelemben, hogy emeljük ide vissza az ellenjavaslatunk részeként, de valóban úgy gondolom, hogy új megoldásokat találhatnánk erre a konkrét problémára. vagyis hogy a nehéz helyzetben lévő országoknak a hitel minősítése az igazodjon a szükséges intézkedések végrehajtásához. Aztán figyelmesen meg kell vizsgálnunk még a verseny kérdését. bár én egyetértek az Európai Bizottság filozófiájával, gondolkodásmódjával, vagyis, hogy nyissuk meg a verseny számára ezt a piacot, amelynek 90%-át három legnagyobb ügynökség birtokolja jelen pillanatban. De meg kell vizsgálnunk ennek a kihatásait is, és hogy a rotációs rendszer milyen következményekkel járna. Vagyis arról lenne szó, hogy három évente egy rotációs rendszerben váltakoznának a minősítő intézetek, akik az aktuális minősítéseket végzik, és összességében egy négy évre lebontott uh, pihentetési időszak is felmerül. Aztán az összeférhetetlenség kérdésében meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy melyek a lehetséges alternatívák a kibocsátó fizet modellhez képest. Nagy számú javaslat alapján, amely előterjesztésre került, szintetizálható talán egy a befektető fizet e, alternatív modell. Negyed sorban véleményem szerint nagyon körültekintően meg kellene azt is vizsgálni, hogy hogyan vizsgálhatnánk felül átfogó módon a jelenlegi jogszabályokat, illetve szabályokat, amelyek oda vezettek, hogy túlzottan ráhagyatkozunk a minősítésekre. Kiemelten kell kezelni a nemzetközi harmonizálását az egyes országok által alkalmazott rendszereknek, és itt konkrétan az USA által bevezetett új jogszabály alkalmazására gondolok. Ez különösen bonyolult terület, mert rengeteg technikai szakmai kihatással járna, és ezeket részletesen meg kellene vizsgálnunk. Végül azzal zárnám, elnök asszony, hogy egy európai hitelminősítő intézet javaslata felmerült korábban, és megértem, hogy miért kellett visszahozni, illetve átlátom, hogy az Európai Bizottság javaslatában ez miért nem szerepel, de hogy miért nem utalunk egyáltalán egy kifejezés szintjeig sem, hogy szükség lenne európai hitelminősítőre, vagy hitelminősítőkre egyenesen. Még akkor is, hogyha ezt nehéz megvalósítani, ez egy megvalósítást érdemlő cél. Ezzel szeretném zárni, és a kollégáktól várom az észrevételeket ebben a bonyolult kérdésben. Elnök asszony, tehát ahogy korábban említettem, kíváncsian várom minden kolléga észrevételeit. A ütemezésünk úgy néz ki, hogy a meghallgatás január 24-én lesz, március 22-ig lehet a módosítókat előterjeszteni, és aztán május 21-ére ütemeztük a szavazást a szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha nyárig sikerülne ezt megszavaznunk, mert az egyik legnagyobb gondunk európai szinten ez a lassúsága, a döntéshozata lassúsága. Tehát ezek valóban égető problémák, és káros a halogatást, meg kell hozni döntéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jean-Paul. Merci, Madame Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy baráti beszélgetésben már gratuláltam az előadót, előadónak, és ezt szeretném most megismételni, mert e, pragmatikus munkát végzett, és néhány észrevételt szeretnék csak elmondani. Csak hogy vezérfonalunk legyen a gondolkodás e, során. Az első e, két rendeletet figyelmesen nyomon követtem, és az első rendelet a hitelminősítőkkel kapcsolatban azt rögzítette. Ezt alapvetően ön is jól említette, hogy alapvetően politika és nem szakmai kérdésekről van itt szó. Tehát az első rendelet szakmai szempontú működést írt elő, mindenféle egyéb megszorítás nélkül. Aztán európai szintű felügyelet, ötlete vetődött fel az ESMA révén, és elhangzott, hogy ez akár a Larosier jelentés kapcsán lehetséges is lenne. A szabályozók kollégiuma akreditálhatná és felügyelhetné a minősítők működését. De egyelőre nincs még megfelelő grémium, amely ezt elvégezhetné. Tehát a sajtónapi szinten ír a hitelminősítők működéséről, és 2010. szeptemberében került előterjesztésre a javaslatcsomag. És 2011 májusig nem sikerült megállapodni ebben. Az ESMA részéről Májó úrnak írtam erről, és Bárnyé biztos figyelmét is felhívtam arra, hogy nem megengedhető, hogy a meglévő rendeletet ne alkalmazzuk. És Májor úr felé jeleztem, hogy egy japán hitelminősítő lassan megkapja az akkreditációt, elnyeri az akkreditált státuszt az államadóságoknak a minősítésére. És a plenáris ülésen is Barózó úrral fölmerült, illetve a monetáris párbeszéd keretében Trisé úrral ez a téma, és még mindig nem sikerült megállapodásra, nyugvópontra jutnunk. Aztán október 18-án Major úr meglátogatott, és arra kért, hogy szüntessen be a ráirányuló tüzet, úgymond. Azt mondta, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok nem végezték el a munkájukat. A házi feladat nem készült el, én pedig azt válaszoltam, hogy ezt mégiscsak koordináltan kellene rendezésre vinni. És szeretném, hogyha karácsonyig valami történne azt válaszolta, hogy ő erre nem lesz képes. És aztán hamarosan néhány nappal később a három nagy hitelminősítő megállapodásra jutott egymással. Tehát különböző nyilatkozatok szintjén beszéltünk erről, de most már meg kellene állapodni, és a jogalkotás terén előre kéne lépni. Ebben az ügyben tehetetlen mm, a szervezetért. A tehetetlenség mutatkozott a részünkről, csak halogattunk, kivártunk. Ellenőrzés alá kell vonni ezeket a tevékenységeket. Nem, nem engedhető meg, hogy ezek a vélemények felülvizsgálat nélkül érvényesüljenek, és itt egyértelműen politikai halogatásról van szó. Aztán a verseny kérdéséről is el szeretném mondani, hogy a verseny élénkítése a bizottság javaslatában szerepel, a rotáció formájában, és nyilván egy audit, egy átvilágítás is ezt segíteni. De hogyha ez mechanikus, körbe-körbe forog, akkor nem feltétlenül hoz nagy változást. A hitelminőségnek a hitelességét kell helyreállítani. Az érintett államok szempontjait is tekintetbe kell venni, tehát hallgassák meg az észrevételeiket. És a nemzeti ügynökségek nem kapnak jelentős szerepet ebben a folyamatban, tehát ezért is mondom, hogy ez az egész döntéshozatal, illetve minősítési eljárás alapvetően politikai kérdés. És az Európai Bizottság részéről Bányé biztos, akit én nagyon tisztelek, ezt egyszerű közleményben rendezendő kérdésnek tekintés, és azt mondta, hogy a tévedéseket majd korrigálni fogja. Van egy egész hadseregnyi hitelminősítő, el kellene érni, hogy versengjenek egymással, és hogy innovatív elképzelésekkel, módszerekkel álljanak elő. És bárnyi biztos javaslata a minősítés felfüggesztésére szerintem nem kellően célszerű, hiszen ez mindenféle mendemondákat indítana be a piacon. Tehát egy más megoldást kellene ebbe az irányba kitalálni, olyan módon, hogy szakmailag kevésbé legyen kritizálható. És úgy gondolom, hogy azt is látni kell, hogy az összeférhetetlenség területén még nyilvánvalóan sokat tennivaló. És az előadó ki is jelenti, hogy felül kell vizsgálni a tulajdonosi hátteret a hitelminősítők mögött, és az összeférhetetlenségek alapján ki kell zárni azokat, akik erre nem alkalmasak. 2009 óta nem tudunk előre jutni ebben az ügyben. Berez asszony is tett már javaslatot, és nem született jó megoldás. Mert hogyha a kibocsátó fizet megoldást megszüntetjük, akkor a befektető fizet, mint alternatíva azt igényelni, hogy valahogyan el kell érni, illetve rá kell terhelni ezt a a díjat, és ezt a mai internetes befektetési világban elég nehéz érvényesíteni. És valamennyünket minősítenek, abban az értelemben, hogy most eh, a hozzászólásomról is gondolnak a hallgatók valamit, tehát minősítenek engem. Arra lenne szükség, hogy a befektetők ne csak a hitelminősítők minősítésére támaszkodjanak a döntéseink benne, és ehhez átláthatóbbá kell tenni a minősítők működését. És alapvetően a tájékozottság, az információ feltételeit kellene megteremteni. És a kormány és államfők miközben bírálják a hitelminősítők működését, azt latolgatják, hogy ki lesz a győztese vagy vesztese a minősítésnek. Nálunk is Franciaországban a háromás minősítésnek az elvesztése nem szabadna, hogy politikai kampánycsatáknak a részét képezze. Tehát arra szerettem volna fölhívni a figyelmet összességében, hogy pragmatikus, konkrét, hatékony javaslatokra van szükség, amelyekkel végül sikerül a hitelminősítőknek a fullánkját méregteleníteni, úgymond. Thank you very much. Köszönöm szépen. Wolf. Köszönöm. Sharon. Tény, hogy a hitelminősíték az elmúlt hónapokban nagyon sok botrányt okoztak. Jean-Paul ez nagyon helyesen mutatott rá, hogy nem csak tényszerű technikai, szakmai kérdések, hanem politikai állásfoglásokba is belekeveredtek. Egy dolog világos. Az egész a hittel minősítőkről szóló vitát szakmaivá, objektívá kell tennünk. Az elmúlt hónapokban kicsúszott a kezekből ez, nagyon sok kritikai bírálati, bíráló megjegyzés hangzott el a hitelminősítekkel kapcsolatban, ám azt is láttunk el, hogy nem mindig a rossz hír hozója a hibás a rossz hírért. Bárnyi biztos úr, aki megfelelő időben élt nyilatkozattal egyrészt, másrészt egy olyan pillanatban, amikor pontosan nem tudjuk, hogy gyakorlatban működnek-e a már létező szabályok. Tehát Jean-Paul is beszélt erről, mindenki el kell végezze a saját feladatát. Nagyon sok dolgot osztok, amit Bárnyi javaslatában áll, ám van néhány pont, ahol én kicsit másképp gondolom a dolgokat. Először is tudjuk, hogy a hitelminősítők az úgynevezett globális pénzügyi válságban hibákat követtek el. És én is belátom, hogy hibáztak. Tehát sok esetben olyan összeférhetetlenségi ügyek merültek fel, ahol is elmondható, hogy saját gazdasági érdekeik árnyékot vetettek szakszerűségükre, és itt bizony helyén való, hogy lépések szülessenek. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról sem, ha már a versenyről beszélünk, hogy a Lehman Brothers összeoplásáig a hitelminősítők 55%-os rentabilitással működtek. Ez egyetlen más ágazatban sem működik ilyen magas szinten, ám a Lehman Brothers bukása után még mindig 40-42 százalékos volt a rentabilitása ezeknek, csükkent ugyan, de még mindig ilyen vonzó. Felmerült tehát a kérdés, hogy voltak éppen kik is azok a részvényesek, akik, akik a hitelműsítők ezen nagyon rentábilis cégek mögött állnak. Itt mindenki részt vehet a, a, ebben a tulajdonosi körben, amíg átlátható ez a kör, és, és amíg nem nincsenek jelentős átfedések a három nagy hitelminősítő tulajdonosai között. Ezzel kapcsolatban a tulajdonosi csoportok, vagy a részvényesi csoportok, amelyek 5%-nál többet bírnak kettőből vagy háromban, érdemlik meg a figyelmünket. Egy-egy hitelminősítőben lehetnek, lehet valakinek 5%-nál több tulajdon része is, ám akkor a másikban ne legyen. Tehát aki egyikben részt vesz, a másikban ne vegyen részt. Tehát az, hogy a három egymással nem fúzionálhat, az nyilvánvalóan magáért beszél, magától értetődő követelmény. Kérdés, hogy a bizottság miért javasol egy korlátozott szabályozást, hogy csak a következő tíz évre vonatkozóan határozná meg ezeket a szabályokat. Szerintem ezt nem kéne időben megkötni, ha csak három ilyen nagy intézmény működik, az oligopólia szabály tiltásának megfelelően simán meg lehet hozni ezeket a szabályokat hosszú távra is. A hitelminősíték munkája során hosszú távon tiszta véleményként, véleménynyilvánításként igyekeznek meghatározni, az amerikai alkotmányban is állnak erről pontok, ám a bizottság javaslata helyesen beszél egy bizonyos felelősségről és anyagi felelősségéről is a hitelminősíték részéről a munkájuk során. Ezt üdvözlöm, hogy a bizottság itt ténylegesen felveti egy polgárjogi ö, jogorvoslat lehetőségét. Ugye nehéz van ezt valóban alkalmazni, hiszen az a tény, hogy egy hitelminősítés 6 vagy 80 nappal később hibásnak bizonyul, ez nem jelenti közvetlenül a jogorvoslat felmerülését. Tehát ezek feltételezések, a hitelminősítés is egyfajta feltételezés, ugyanakkor jövőbeli következmények nem láthatók be előre, ilyen módon az anyagi felelősség nem feltétlenül merül fel jogilag. Másik oldalon viszont, ha valaki tudatosan vállalja az összeférhetetlenség kockázatát, ennek körében hibát követel, ugye Franciaország mert esetében két órával a, a technikai, szakmai hibáról beszéltek, de hogyha az, ér, az összeférhetetlenségekből adódik ez a hiba, akkor bizony joggal merül fel az anyagi felelősség jogi lehetősége. Egyébként a legfontosabb pont általában véve is, tekintve arra, tekintettel arra, hogy három nagy hitelminősítő működik, amely 95%-át lefedi a, a, a világbeli tranzakcióknak, holott több mint 100 hitelminősítő működik, de a három nagy lefedi a forgalom 95%-át. Nos, ha ebből a szemszögből vizsgáljuk a problémát, etény szemszögéből, akkor világos, hogy a hitelminősítőtől való függőséget csökkenteni kell. Mi is hibásak vagyunk, mi jogalkotók, hiszen mi az egyes tagállamokban előírtuk, hogy a bankok, a központi bankok, a biztosítók, a nyugdíjpénztárak csak azokba az alapokba, csak akkor ruházhatnak be, hogyha 2A vagy 3A vagy minimum valamilyen szintű hitelminősítés fennáll az adott alapra vonatkozóan, ugyanakkor meg azt is mondjuk, hogy az írásainkban és a szabályokban hivatkozzunk a három konkrétan megjelölt hitelminősítőre. Tehát nem azt mondjuk, hogy egy hitelminősítés kell, hogy rendelkezésre álljon, hanem azt mondjuk, hogy a Moody's, a Fitch vagy a... Tehát a három nagy hitelminősítőt meg is határozzuk jogszabály szinten. Ez pedig, ezáltal pedig egy, egy üzleti bonanzát, egy, egy paradicsomot hozunk létre ennek a három nagy hitelminősítőnek. Tehát, hát mi, miért ne volnak mi azok, akik az általunk hozott feltételeket lazítjuk, az követelve, hogy a befektető végezze el saját kutatásait. Egy nyugdíjalap, egy bank, e meg tudja ítélni maga is. Tehát mondjuk egy, egy ország hitel minősítését illetően úgy is kell információ havonta. A központi bank, a, bizt, a, a, a tagállam a központi bankja, az OECD, a valuta alap és egyéb tudományos intézmények részéről havonta úgyis megjelennek országinformációk. Erről meg lehet ítélni egy országot. Más a struktúrált termék, pénzügyi, pénzügyi piaci termék, az egy kényes kérdés, egy más kérdés. Ott sok esetben az intézmények legnagyobb koponyája sem tudják azt önmagukban szállítani. Ezért kell kötelező érvényel két hitelminősítő véleményét bekérni. Itt azért vannak komoly kimunkált módszertanok, okos technikák. E konkrét, e konkrét kérdésben nem lehet csökkenteni a hitelminősítőkkel való függőségünket, máshol azonban igen. A többi jogalkotási kérdéssel kapcsolatban, például a CRD forra kapcsolatban is dolgozni kell ezen, hiszen alapvetően ugye nem lehet azt mondani már, hogy egy, egy államkötvény teljesen kockázatmentes. Itt is fennáll tehát a hitelminősítőtől való függőség kérdése. Két kritikus pontot említenék még. Először is a rotáció rendszerét. A rotációra vonatkozó javaslatot, ahogy John Paul leírta, nem látom ennek gyakorlati hasznát. Hogyha három van úgyis csak a hitelminősítőkből, és kettőt kell ö, ö, alkalmazni, hát akkor nem sok, nem sok rotáció van, hát egyet kihagynak a háromból, de ez nem... Ez az elvit nem nagyon működik szerintem. Gyakorlatban nem nagyon működik, szerintem ettől el kéne határolódnunk. Ugyanakkor meg kell vizsgáljuk, hogy a rendelkezésre álló de csak nemzeti szinten vagy regionálisan működő hitelminősítőket ne lehetne erősebben, e, e, jelentősebben alkalmazni a befektetők érdekében, meg a mi jogalkotók is. Tudomásul kell vegyük, hogy a három nagy hitelminősítőn kívül van még száz nemzetközi szinten működő, ám egyes tagállamokban sikeres hitelminősítő. Aztán az engedélyezett módszertanok és modellek tekintetében az ESMA részéről helyén valónak tartom, az eddigi tapasztalatok alapján, ahogy Jean Paul elemezte a működést, ez rendben van, ám nem értek egyet azzal, hogy ez az, ez az ellenőrzés és jóváhagyás odáig menjen, hogy a végén a módszertanok és a modellek, amelyeket bevezetnek, ugyanolyanok lesznek, egyformák lesznek a végén. Tehát idáig ne kéne elmen, ne, nem kellene elmennünk. Az egységesítés, az alkalmazott módszertanok egységesítése terén tehát nem cél. Az erre vonatkozó javaslatokat szerintem nem kéne bevezetni. A 8-22-ig terjedő cikkeket vizsgálva kell. A hat havonta bekövetkező államkötvényekre vonatkozó értékelés is egy kényes téma az, hogy a hitelminősítők mindig elkésnek. El kell gondolkoznunk afelől, hogyan lehet garantálni azt, hogy tényszerűen a hitelminősítők ne túl sokáig tartsanak fel egy minősítést, és ne csak négy héttel később reagáljanak mondjuk egy korábbi jelentős leérték, le, leosztályozásra. Tehát nagyon sok gondolatot vállalni tudunk, van néhány kritikai pont, és amit nagyon sajnálok, az az, hogy az a kérdés, hogyan tudunk több versenyképességet létrehozni, erre nem reflektáltunk. Egy európai állami hitelminősítő gondolatát elutasítom, mert nem lenne úgyse hitelessége, a politika befolyását úgysem lehetne kizárni, ám ennek ellenére nem szabad feladnunk túl korán a verseny élesítésének lehetőségét, a hitelminiszter közé verseny élesítésének lehetőségét, ezt nem szabad a priori kizárni, mint eszközt és lehetőséget. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Ashley-nek adom meg a szót. Uh, thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Támogatom a bizottság javaslatát az átláthatóság javítása szempontjából a hitelbenesítő szektorban. Ez a befektetőket is bátorítja, és eh, a versenyt is élénkíti. Összességében eh, támogatom az Európai eh, Minősítési Indexet. Mégis úgy gondolom, hogy az erőltetett szabályosítás nem javítja a versenyt erősítő intézkedések hatékonyságát. Támogatom azt, hogy csökkentsük a hidegminősítésre való túlzott támaszkodást, ezek túlzott figyelembevételét. Egyedül azonban még várt magára az, hogy meglássuk, hogy a belső elemzésre mennyire lehet támaszkodni, különösebb kisebb cégek esetében, amelyeknek nincs erre kapacitása, egyetértek azzal, hogy egy mechanisztikus, túlzott támaszkodás a hitelminősítésekre, eh, amely automatikus mechanizmusokon keresztül érvényesül, nem teszi jót a piacnak. Eh, mindenféleképpen új szereplők érkezését is bátorítani kell, de nem úgy, hogy erre rámenjen a minőség. Egyetértek Jean eh, és mások mi miszerint a rotáció valószínűleg nem fog nagyobb versenyt generálni az erőltetett rotáció egyszerűen csak azt jelenti, hogy a hitelminősítők kivárják a sorokat. El kell mondanom, hogy egy kicsit aggaszt a bizottságnak az javaslata, hogy ellenőrizze a minősítési módszertanokat. Úgy gondolom, hogy az ESMA eredmények eh, szempontjából a minősítések normál eh, szabályosítása eh, helyett sokszínűségre van szükség. Semmiképpen nem jó ötlet, hogyha minden minősítő ugyanazt a módszert használná, hiszen még inkább csordában mozognának így a minősítések. Még egy síkúbb lenne a dolog. Mindannyian elmondtuk azt, hogy szeretnénk nagyobb versenyt látni a hitelminősítő társaságok között Szeretnénk, hogyha új szereplők lépnek a piacra, és szeretnénk, hogyha kisebb hitelminősítők is növekedésnek indulnának. Mi lenne hatékonyabb a nagy három cég dominanciájának a megtörésére, mint hogyha minden részvevő polgári felelősséggel bírna. Mi lenne a biztosításnak a költsége egy katasztrófával szemben? Nos, a nagyobb szereplők számára a biztosítás nyilván sokkal kisebb lenne, mint egy kisebb eh, szereplő számára. Tehát belátom, hogy miért született meg az javaslat, azonban figyeljünk oda azokra a következményekre, amelyeket nem várunk esetleg. Úgy gondolom, hogy a személyes kötelezettség, személyes felelősségvállalás kötelezettséggel kevesebb piaci E, e, szereplő e, működéséhez vezetne. Ezért bátorítanám kollégáimat, hogy gondolják át, hogy nincsenek ennek nem kívánatos következményei. Dominici úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy a ideminősített cégek nagy hibákat követtek el a múltban. Leginkább a subprime adósságok tekintetében Ugyanakkor senki nem erőlt, senki nem kényszerít senkit arra, hogy a hitelminősítők véleményét figyelembe vegye. Az emberek azért veszik figyelembe ezeket a minősítéket, mert összességében nagyjából jó dolgoznak a hitelminősítők, az esetek nagy részében. Nem jó, hogyha a hírnököt lőjük le a rossz hír hallatán. Domenici úr javaslata ugye arról szólt, hogy egy egy kilábalóban lévő különleges megszakításokat alkalmazó ország esetében fel kellene valóban függeszteni a minősítést. Írország esetében nézzük meg, hogy mennyivel jobban halad Írország előre, mint mondjuk Görögország. Úgy gondolom, hogy az egyéni befektetésnek és az ügynökségetnek joga van arra, hogy következtetéseket vonjanak le abból, hogy a különböző országok hogyan teljesítik a saját kilábalási tervüket ne felejtsük el, hogy a befektetők a minősítéseket hasznosnak tartják, amikor azt döntik el, hogy melyik, melyik adósság kockázatosabb, a piac érzéseit, úgymond a piac megérzéseit tükrözik ezek a minősítések. Ugyanakkor arra bátorítanám kollégáimat, hogy biztosítsák, hogy minden intézkedés arányos legyen, és azokat a célokat írjuk el, amelyeket el szeretnék érni, és legyenek nem várt eredmények. Várom kollégáim javaslatait, köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm, Paszkának adom meg a szót. Igen, én szeretnék hozzászólni az elhangzott témákhoz, és az első pontra reagálva azt szeretném mondani, az összeférhetetlenség ügyében jean egyetértek. Valóban ütközést látok, illetve problémásnak tartom ezt a kibocsátó fizet helyett a befektető fizet alternatívát. Komoly összeférhetetlenségi ügyek merülnek fel. Nagyon fontos lenne, hogy egyrészt közösen javaslatot tegyünk, illetve közösen végig gondoljunk egy olyan rendszert, amelyben a kereslet kínálat, illetve valamiféle köztes szervezet, vagy közben járó szervezet eh, szerepelne, amely gondozza a kibocsátott termékeknek a sorsát a befektetők felé. Tehát sem a kibocsátó, sem a befektető nem fizetne, hanem valamiféle komissió jutalék formájában rendeznék ennek a költségeit. És ezt a befektető fizetné a kibocsátó felé, de ez a minősítők részesedésével járna, és ugyanakkor nem lenne egyértelműen sem a kibocsátó, sem a befektető terhe ez a költség. Tehát nyilván a verseny élénkítése a cél ezen a piacon, hogy ne csak a három nagy domináns cég irányítson. Ehhez pedig a Wolf Klintz jelentés idején a parlament által megvédett álláspont gondolására van szükség. Tehát nem arra van szükség, hogy egy állami hatóság minősítsen, mert ez ügyben negatív a hozzáállásunk, hanem szeretnénk sem magánérdekeknek, sem állami vagy kormányzati befolyásnak nem kitett hitelminősítőket biztosítani az elfogulatlanság érdekében. Tehát problémás az összeférhetetlenség miatt a jelenlegi modell, de ebből valahogy ki kell, hogy nőjön egy fejlettebb. Az ESMA ügyéhez is szeretnék hozzászólni. Az úgynevezett modell harmonizáció témájában én nem ugyanarra a következtetésre jutok, mint ön. Az ESMA modell ellenőrző tevékenysége az nem megfelelő megoldás, mert ez nem feltétlenül jár harmonizációval. Tegyük, vegyük figyelembe a következő hmm. a következő ügyet. Elindul egy új modell, valamiféle elismertségre tesz szert, de mivel nem ekvivalens, nem felel meg a többi modellnek, emiatt nem validálható. Elég sok makrogazdasági modell kering például a keynesiánus, illetve a liberális gazdaságirányítási modell, és a kettőnek az eredménye nyilvánvalóan nem lehet ugyanaz. Valamiféle harmonizációra szükség van, de a validálás az nem lehet mechanikusan a harmonizációnak a záloga. Aztán az akreditálás, előzetes engedélyezés témájában szeretnék egy olyan dolgot felvetni, ami még eddig nem merült fel. A kockázat értékeléséről szól a hitelminősítés. Annyiból érdekes, mert Salvatore kollégám elmondta, hogy tulajdonképpen a hitelminősítők a piac érzületeit vagy megérzéseit vetik papírra. Hát gyakorlatilag egy adott pillanat piaci konvencióit rögzítik. Ezt, ezt mondta, ön ezt mondta. Hát éppen ebben kellene közeledést elérni. Vagyis, hogy egy releváns értékelés kell, hogy megelőzze a hitelminősítést. Mert korábbi példa alapján mondjuk egy jó darabig a piac semmit sem érez Izlanddal kapcsolatban, aztán hirtelen bepánikol a piac, és akkor Izland összeomlik. Ugyanez a Görögország esetében is a probléma. Tehát, hogyha az ember a piaci érzületekre hagyatkozik, akkor ezzel a ciklust erősítő trendeket indít be. És ezért lenne fontos a kockázat valódi értékelése. Tehát, hogy még a tűz kitörése vagy meggyulladása előtt előre jelezzük, hogy meleg a helyzet. Olyan rendszerre van szükség, amely alkalmas erre. És nem látom be, hogy ebből miért ne következhetne egy előzetes engedélyezési rendszer. Például ma a hitelminősítők az euróövezettől elsősorban azt követelik, a Moody's, a Standard Poor's és egyebek egybehangzóan azt állítják, azt várják az LKB-tól, hogy a végső hitelező szerepét is betöltse. Egy állam kockázatát értékelve egy hatóság, illetve egy hitelminősítő nem nagyon juthat arra a következtetésre, hogy eh, mondjuk x milliárd hiányt valakinek egyszerűen csak ki kéne fizetni. Tehát ezért kell ellenőrizni. Ezek után felvetődik, hogy a Moody's vagy a Standard Poor's mennyiben képes megbízhatóan átlátni a helyzetet. Politikai, demokratikus döntések országos szinten alapozzák meg a gazdasági helyzetet, hogy mondjuk a társasági nyereségadót, vagy a héját emelik, vagy csökkentik, és a kockázatértékelést világosan el kell különböz, különíteni a módszertantól és az ideológiai, politikai diskurzustól, amelynek ebben nincs helye. Mert ez mehet az én irányomba, vagy az én irányom ellen dolgozhat. Ez már egy ideológiai eh, modell, és én ezt ellenzem. Ennek nincsen legitimitása. És ezért egyfajta eh, politikai előminősítés az eh, igenis működhet ebben az esetben. És az utolsó előtti észrevételem a függőségre vonatkozik. Tehát a szabályoknak a minősítésekhez kötése. Fontos, hogy a befektetők valamilyen szinten a minősítéseket kövessék, de nem biztos, hogy úgy kell előírni ezeket a szabályokat, hogyha mondjuk ha valaki elveszti a 3A vagy a 2A minősítést, akkor automatikusan el kelljen adni a kötvényeket. Inkább úgy kéne ezt megfogalmazni tartalmilag, hogy mondjuk alapvetően a maximális biztonság érdekében 3A minősítésű kötvényeket kell vásárolni, és hogyha a 3A-ból 2 minősítik vissza, akkor ezeket nem kötelező azért eladni, hiszen x évig, mondjuk 5-10 évig benne tartjuk a portfólióban, tehát egy kicsit kivárhatunk, hogy ne menjünk bele egy ciklust erősítő pánikba, mint Olaszország esetében. Például, hogy ez ne legyen egy automatikus hatás. És e, úgy gondolom, hogy abban bizonyára egyetértünk, konszenzuson közöttünk, hogy e területen előre kell lépni. Aztán utolsóként azt szeretném elmondani, hogy a Klinc jelentéssel egyetértek a hitelminősítők működésével kapcsolatban. Tehát kialakult egyfajta minőség, eh, minőségi egyetértés, hogy tartalmi kérdésekben színvonalasan biztosítani kell a modellnek a működőképességét. Tehát kellene egy olyan európai hatóság vagy felügyelet, amelyik gondoskodik az összeférhetetlenségi szabályoknak az érvényesüléséről, és a pénzügyi rendszernek a működőképességét is szavatolna. Utolsóként pedig a módszertanról szeretnék szólni. A vállalkozások esetében a környezeti kockázatokat is figyelembe kell venni a hitelminősítőknek, mert ez már ma is el, elengedhetetlen. Például a környezetszennyezésnek a veszélyét valahol figyelembe kell venni, az értékelésben, be kell épülnie a minősítésbe ennek, mert a befektetők ezt is át kell, hogy lássák. Fel kell, hogy tudják mérni, hogy a környezeti károk óriási pénzügyi kihatásokkal járnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel az tevők sorának végére értünk. Körülbelül fél óránk marad még, nagyon hosszú időt hagytunk erre a vitára. Négy felszólaló van még a listámon, és Ronaldo is valószínűleg válaszolni akar, Leonardo is válaszolni akar Magyarország, talán valamivel rövidebben, mint az árnyékentes Thomas Mans, Gold, Simon és jó magam szereplünk a listán. Elisa is szeretné jelentkezni, úgy látom. Még valaki szeretne felszólalni, Olle? Még valaki? Nos, nem hiszem, hogy a bizottságra lesz idő volt már lehetőségük a jelentéssel felszólalni, de meglátjuk, hogy hogy megy, hogyha a képviselők röviden tudnak felszólalni, akkor lehet, hogy lesz idénk a bizottság számára is. Tomásznak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Sajnálatos, amikor uh, Jean-Paul beszéde után kapok szót, ahol nagyon szenvedélyesen beszélt, arról mennyire fontos, hogy a tripla A fennmaradjon, Ugyanakkor Spanyolország, Olaszország, ott leértékelték, a Moody's pedig Belgiumot fenyegeti le, fokozással. A hitelminősítők kapcsán nem tudom, miért olyan rossz gondolat az, hogy európai hitelminősítő jön létre. Szerintem ennek alapítása nem feltétlenül elvetendő gondolat, amennyiben a függetlenséget lehet bizonyítani és az állami finanszírozással működne a politika hatásai nélkül, az valóban szerintem lehetőség volna arra, hogy változtassunk a játékszabályokon. A három nagy 95%-át lefedi a globális forgalomnak, hatalmas piaci súly ez, még, mégis arra azt kell erősítenünk, hogy valóban verseny jön létre, ez fontos gondolat. Draghi tegnap azt mondotta, hogy ez egy vélemény, amit, a, amit megfogalmaznak a hitelminősítők. Ebben szerintem nem volt igaz a Dráginak. Ez politikai befolyásolt ügy. 1,2 milliárd dollár kerestek az Egyesült ezek. Ez nem véletlen. Úgyhogy szükséges az, hogy polgárjogi alapon mondjuk ki, hogy valamiféle felelősséget kell vállaljanak a hitelminősítők az általuk vallott véleményekért. A rotáció szerintem tényleg budaság, nem sokat hoz. A sok kicsi hitelminősítő kérdé- kapcsán felmerül a kérdés, hogy miért nem sikerült eddig pozíciójukat megerősíteni. Ezt a kérdést is felmerhetni, és hogy azt is, hogy ki vesz részt mindenben. Warren Buffett mind a három nagy hitelminősítőben jelentős százalékkal bír nem feltétlenül érdeke az euró erősödése, ez világos. Úgyhogy itt a átláthatóságot feltétlenül érvényesíteni kell, másképp nem működik. Utolsó gondolat, a jogalkotás módosítása, Wolf Klinsznek teljesen igaza van. Meg kell változtatnunk a jogalkotást, a, kimondva, hogy a, hogy a három, a tripla A ö, pontozása három nagy részéről irányadó lehet, ugyan a befektetéseknél, ám változtatnunk kell a hozzáállásokon, különben nincs lehetőségünk arra, hogy tényleges versenyhelyzetet teremtsünk ezen a piacon. Tehát a szabályos lévén lehet bizonyos áttöréseket, változásokat elérni. Nagyon sok elnök az, hogy nyúra és ura felmerül, és azt mondjuk, hogy ez távol áll az emberektől. Épp ellenkezőleg, ez nagyon közel áll az emberekhez, fontos téma ilyen szempontból is. Afelől döntetünk, hogy lesz a hatalmunk, vagy nem ezek, ezen kérdések alakításában. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sven. Sven. Sven. Nos, nagyon érdekes vita ez valójában. És érdekes vitát folytattunk múlt alkalommal is. De úgy gondolom, hogy az alapvető problémák nem változtak. És ugyanakkor egyre sürgősebb a megoldás, mint, egyre sürgősebb, sürgősebb, mint valaha. Egyetértek azzal, hogy az alapvető célkitűzésnek annak kéne lennie, hogy egy bizonyos fokú versenyt hozunk létre, hogy egyetlen önálló szereplőnek se legyen piaci ereje, úgymond. Ez az etikai alapja minden gazdasági, minden piacgazdaságnak egyetlen szereplőnek sem szabad, hogy ezek is piacot uraló szerepe legyen. Nos, mindenkinek ez a véleménye talán a szélső baltól eltekintve, ebben egyetértésnek kell, hogy lennie. Ezért meglep néhány megjegyzés, amelyet itt hallottam. Mert ha ebben a célben egyetértünk, akkor nem lenne szabad támogatnunk egyetlen olyan megoldást sem ezen a sürgős területen, ahol ugye a piac uradására van szó, ahol egy-egy entitás képes az egész piacot uralni Normális esetben, hogyha a hatalom túlságosan koncentrálódik, eh, akkor általában versenypolitikát eh, alkalmazunk, és megpróbáljuk eh, a nagy egységeket apróbbra bontani. Más módszereket is használtunk, mert ugye ez a legbrutálisabb és a legkebb, leg, ne, e, nem, nem túl könnyen használható eszköz, és adott esetben nem is a jogalkotók kezében van ez a lehetőség, hanem sokkal inkább más szereplők kezében, E, általában a bizottság kezében lenne ugye egy ilyen agresszív eszköz. Ugyanakkor itt a szabályozós, szabályozási megközelítéseket kell használnunk a piaci koncentrációk korlátozására. E, van javaslat arra, hogy egy európai hitelmenesítő alapítványt hozunk létre, egyetértek teljesen azzal, hogy ez nem köztesületnek kell, hogy legyen, a közérdeket kell szolgálnia, de nem köztestületként. Úgy gondolom, hogy vissza kellene térni az eredeti javaslatunkra, e, és ezt hozok vissza a jogalkotási szintre. Másrészt úgy gondolom nagyon fontos, hogy mindaddig, amíg még nagy e, szereplők dominálják ezt a piacot, addig korlátoznunk kell legalább a hatalmukat. Ez azt jelenti, hogy minden nagyobb pénzügyi entitás esetében, amely képes saját e, kockázatfelmérést végezni, nekik nem lenne szabad megengedni, hogy a hitelminősítők véleményre támaszkodhassanak. A biztosítás és a bank ágazat ugye hivatkozik a hitelminősítők érték, értékelésére. Ha az ember befekteti a pénzét, és nem megy a bankhoz, vagy egy, egy, egy megrendelést elhelyezen interneten, akkor hogy az ember azért vásárol valamit, mert a biztosítónak hát triplán minősítése van. Nem, az ember önmaga saját agyával gondolkozik, és minden megfelelő méretű cégtől el lehet várni, hogy a saját agyával gondolkodjon. Tehát úgy gondolom, hogy világosan meg kell határozni a bankszektorban és a biztosítás világában, hogy mit jelent a minősítésekre való túlságos támaszkodás túlzott vétele ezeknek. Hogyha az ember kis piaci résztvevő, akkor lehet, hogy nem képes egy komplex terméket megítélni e, e, saját forrásaiból, saját kapacitásának felhasználásával, de ha az ember egy bizonyos méretem fölül van, akkor nem lenne szabad megengedni, hogy ezekre a piaci szereplőkre támaszkodjunk. Mert ha megengedjük számukra ezt, akkor tulajdonképpen törvény szerint ö, eh, olyan hatalommal ruházzuk fel őket, amelyeket, amely hatalmat nem akarunk látni egyáltalán a, a piaci a piacgazdaságonban. Ezen túlmenőleg nagyon meglepett az, hogy több felszólaló azt mondta, hogy nem lenne e, e, szükség forszírozott, erőltetett rotációra, ugyanakkor semmi más megoldást nem javasoltak a verseny erősítésére. Ezért e, mindenféleképpen szeretném arra bátorítani valamennyi frakciót, hogy dolgozzák ki a saját javaslataikat. Azt nem lehet mondani, hogy nem akarjuk, hogy a piaci részvevők közül egy maroknyi cég uralja az egész piacot, ugyanakkor nem támogatjuk az erőltetett rotációt. Nos, úgy gondolom, hogy egy piacgazdaságon, és ez belül, és ez az utolsó mondatom, nagyon veszélyes helyzetben vagyunk, az állam átvette azokat a kockázatokat, amelyeket magánbankok halmoztak fel annak érdekében, hogy nyereségre tegyenek szert. Ebben, ebben, ezen a téren a magánszereplőknek egy olyan gyakorlatilag kvázi monopól helyzetet biztosítunk a piacon belül, amely a piacgazdaság etikai alapjait és gyakorlati feltételeit gyöngíti. Meg kell szüntetnünk a, a piacgazdaság fogalom e, ezen, e, ezen értelmezését, ennek semmi köze a szociális piacgazdasághoz. Úgy gondolom, hogy, hogy figyeljünk oda a polgárokra, akik azt kérik, hogy ezt az egyeduralmat szüntessük meg, de oly módon, hogy az a törvények megfelelő alkalmazásával és az új érdekkonfliktusok kialakulásnak megelőzésével szülessen meg. De még egyszer, nem igaz, nem, nem elég nemet mondani egy javaslatra, egy alternatív javaslatot kell benyújtani. Elnök, köszönöm, sajnos 5 percig nincs annyi időnk, a következő Peter Simon úr. Három percet kérnék, elnök asszony. Én ezért csak egy pontra szorítkoznék, amely Leonardo röviden beszélt, aztán Wolf is foglalkozott ezzel a konkrét kérdéssel, a tulajdonosi struktúra kérdése, illetve az összeférhetetlenség. Ez alapvetően, ez a legfurcsább számomra a vita során. Ha megnézem hazámat, Németországot, de más tagállamok gyakorlatában is, nagyon kényes kérdés az összeférhetetlenség, ezért nagyon szigorú jogszabályi feltételek érvényesülnek a legkülönfélebb szakmai csoportokban, amelyek kizárják az összeférhetetlenséget. A, a, a jegyzők, a, a műszaki felügyelők, az ügyvédek esetében, és hát nagyon sok felügyelő bizottság esetében de a politika körében is, egy, például egy biztos meghallgatás, akkor rendkívül kényes téma ez. Ugyanakkor a hitelminősítőknél, amelyeknek befolyása a gazdasági, politikai eseményekre elképesztően megmutatkozott, az elmúlt hónapokban különösen, ez kicsit kevés érvényesül. A bizottság javaslatát nézzük, akkor egyáltalán hálásak vagyunk azért, hogy egyáltalán felvetette ezt az ügyet Ám a javaslat, tehát ha a tőke 10%-a, a tőke vagy a szavazottjog 10 en nagyobb a bíró csoport, nem értékelheti az adott vállalatot. Ez elégséges? Ahhoz, hogy kizárjuk az összeférhetetlenséget? Szerintem nem. Az összeférhetetlenség tudni csak abban, nem csak abban adódhat, hogy egy befektető nem egy tulajdonos, résztulajdonos a, a, a hitelminősítőben ugyanakkor tulajdonos az értéket vállalatnál is. Elég az is, hogyha egy masszív gazdasági érdek áll fenn a hitelminősítés eredményét illetően. Mert egy, -egy pénzügyi termékre vonatkozóan spekulál az illető, egy-egy vállalat, vagy állam, vagy, vagy egyéb entitás kapcsán, tehát hogyha a tulajdonosoknak jelentős érdeke fűződik ahhoz, hogy egy minősítés egyik vagy másik irányba menjen, akkor az már összeférhetetlenség, akkor is, hogyha nem adott vállalatban van részesedése. És ha az összes ö, tulajdonos összessége masszív érdekeltséggel bír, mert hogy majdnem minden területen ö, működnek, mert nagy ágazatban működnek, akkor az bizony gond. És ha megvizsgáljuk a német Roland Berger által készített tulajdonos struktúráról készült felmérést. A Roland Berger semmiképpen sem vádolható a szocialista tanok az, ahhoz közel, közel áll. Ha megnézzük ezt a felmérést, újra és újra ugyanazok a nevek merülnek fel, olyan minősítések esetében, amelyeket nem igen értünk. Blake Rock, Goldman Sachs, és a többi név újra és újra felmerül. Folytathatnám a sort. Felteszem a kérdést hogyha ehelyett, e ponton nem tesszük világosá azt, hogy elkerülendők az az érdekütközések, úgy, mint bármely más szakmai csoportnál, szakmai ágazatnál, ahogy a nemzeti jogalkotó ezt megteszi, ezt akkor mi miért nem tesszük meg európai szinten ebben, a, ebben az esetben? Igen, én is feliratkoztam a hozzászólók listájára, és most nem húzom ki magamat a többiek kedvéért. Szerintem nagyon érdekes az előttünk álló probléma módszertani értelemben, illetve hogyha a hitelminősítők működését megvizsgáljuk. Egyértelműen viták alakulnak ki akkor, amikor valami megkap egy határozott minősítést, hogy most miről van szó, most az EFSF, amely szerintünk nem egy rossz vagy gyanús szervezet, éppen vitatja a saját minősítését a minősítőkkel. És ez folyamatosan így történik. Amint a hitelminősítő figyelőlistára tesz egy országot vagy egy céget, akkor visszakérdeznek, hogy miért történt ez. Erre választ adnak, olyan értelem, hogy úgy éreztük, hogy felmerül ilyen és ilyen ügy az önök esetében. És mitől módosult a megítélés? Szerintem nem feltétlenül helyes kijelenteni, hogy ez politikai beavatkozás. Hogyha rákérdeznek, hogy miért is történt a váltás, és hogyha a módszertan nyilvános, akkor például válaszolnak, hogy a nyugdíjkötelezettségek vagy valami egyéb aggodalom forgott a fejünkben. Ez a leminősítésnek az oka. Tehát történt egy olyan változás, ami ezt a gyanakvást indokolja. Ez a gyakorlatban így működik és természetesen mindig a múltbeli adatok adják ennek az alapját, hiszen a piaci adatokat tudják begyűjteni, illetve a korábbi történésekre tudnak alapozni. A három oldalú párbeszédekben hozzám hasonlóan résztvevők tudják, hogy mi azt hangsúlyozzuk, hogy több forrásból valós idejű adatokat gyűjtsenek azért, hogy gyorsabban, rövidebb átfutással tudjanak reagálni. És hogyha a kollégák betartanak úgymond az erre felszólító felhívásunk útjában, akkor ez nem tud megvalósulni. És nyilván az a szándékunk, hogy minden szervezet saját maga vegye az erőfeszítést, és begyűjtse az információkat. Mikor az USA-ban jártam például a Capitol Hill-en, Washingtonban, akkor akkor, amikor CDS ügyletek lehetősége merült fel, akkor ők is eléggé letörtek voltak ettől a lehetőségtől, mert azt gondolták, hogy ezt nem így kell intézni. Aztán mondjuk egy ország minősítésének a felfüggesztése, egy kilábalási program végrehajtása mértékéig, az szerintem egy kicsit túl messze megy az értékpapírral biztosított termékek esetében, korábban ezt már felvetettük, hogy mondjuk meg kéne csillagozni egy komplex terméket, hogy elkülönítsük az egyszerűbb terméktől. Ez talán észszerű lehet, de tulajdonképpen Fox azt mondta, hogy valamiféle háttér előrelépéshez kössük ennek az elérhetőséget. Tehát én azt hiszem, hogy valamiféle kategorizálással kellene segíteni azt, hogy átláthatóvá váljon, hogy mik a történések, amelyek eltérnek az események normál menetétől. Erre talán lenne lehetőség. Végül nagyon sok mindent a befektetők irányítanak. Tehát részint a szabályozást, részint, hogy ők mit akarnak, és ők pedig a nagy hitelminősítők minősítésére hagyatkoznak. Tehát ezzel is azért szembe kell néznünk. Az audithoz hasonló eh, problémakör ez, ott is a nagy könyvvizsgálók dominálnak a piacon. Azok, akik hitelminősítést, illetve könyvvizsgálatot kérnek, úgy érzik, hogyha egy kis céghez fordulnak, akkor lehet, hogyha rosszul alakul az ügyük, akkor ezért majd felelőssé teszik őket. Ez egy 22-es csapdája, és erre valahogyan reagálnunk kellene. Sok mindent tudnék még ugyan mondani, de itt most abba hagyom. Elisa következik a listán. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy itt némi ellentmondás áll fenn. Egyrészt mi megfogalmazzuk, hogy szerintünk mik a problémák a hitelminősítők működésében, de ugyanakkor nem mondjuk le a szükséges következtetéseket a tapasztalt hiányosságokból. Ez alatt arra gondolok, hogyha azt halljuk, hogy három nagy ügynökség a piac 95%-át ellenőrzi, akkor ez gyakorlatilag érdekfertőzöttséget teremt, hogy így fogalmazzak. Tehát részint a hitelminősítők érdekeltek a nyereségben, amely a minősítésükhöz köthető. Tehát ez már egy olyan üzlet, egy biznisz, amivel a hitelminősítő a saját nyereségességét biztosítja. És ennek bizony kihatásai vannak. Ez tovább gyűrűzik abban az értelemben, hogy levonhatunk versenypolitikai következtetéseket is ebből a helyzetből, és kezelnünk kell az olyan helyzeteket, amelyekben gyakorlatilag a teljes piacot kézbe kaparintott a három nagy. És ezért azokat a kollégákat nem egészen értem, akik helyesen leírják a problémát, ugyanakkor a javasolt megoldásoktól visszariadnak, mondjuk a versenyélénkítése kapcsán. Mondjuk hogy megakadályozzuk, hogy egyeseknek túl nagy legyen a piaci részesedése. Mikor vesszük igénybe a versenypolitikai eszköztár egészét? Vagy mikor teszünk lépéseket a problémák kezelése érdekében? Hiszen nem élünk a lehetőségeinkkel. A versenyterületen további lehetőségünk lenne, eszközeink lennének. A cél az, hogy csökkentsük a versenyt korlátozó akadályokat. Tehát az új hitelminősítéknek a piacra jutását. Klinc úrnak teljesen igaza volt abban, hogy átláthatóságot kell méghozzá állandó jelleggel megteremteni. Én azt mondom, hogy versenypolitikai megközelítésből kell ezt kezelni, határozott lépésekkel. Tehát a túlhatalmat meg kell szüntetni, hiszen így a piac helyett egy három szereplős játéktér alakult ki. És én úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban nem alkalmazzuk optimálisan a versenyélénkítő eszközöket. És most akkor reagálnék néhány elhangzott gondolatra. Az EU jogszabályok frissítése útján kellene kezelni a problémás minősítéseknek az ügyét. És egyes országok minősítése például olyan feltételekhez kapcsolódik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hitelminősítőnek az értékítélete önbeteljesítő proféciával alakul át. És mondanak valamit, és a piacon az valóra is válik. Ez a problémám. Köszönöm. Köszönöm. Lisa nem használta fel az összes idejét ketten együtt viszont pont igen. Ole, köszönöm elnök asszony. Érdekes kérdés az, hogy vajon több CDS-t véleményre támaszkodjunk, mint a hitel minősítőkre. Lehet, hogy Pascal számára egy új jelentés lesz ez. Az, hogy csökkentsük a piaci erejüket, erre a legjobb módszer, hogyha a tagállamok és a politikusok, beleértve bennünket is, jól viselkednek. Ezzel lehet csökkenteni a piaci hatalmát a hitelminősítőknek. Ha nem hisznek a hitelminősítőkben, a, kell higgyek, mondjuk a, a, a, a Financial Times cikkében a, a központi bank, az Európai Központi Bank elnökének, aki, aki azt mondta, hogy a hitelminősítők véleménye végül is helytálló volt. Ez a legnehezebb része a dolognak persze. Tehát ne csak a hírnökre lőjünk, hanem a, a baj okozóira is. De komolyra fordítva a szót, ezt a javaslatot tovább kell finomítanunk, ezen kell dolgoznunk. Vannak olyan részletek, amelyek, hát ha bevezetünk, akkor még sebezhetőbbé teszik a piacot. Teljesen egyetértek tehát az árnyék előadóval, Wolf Klinzel abban, hogy ez a javaslatok némelyike nem tesz semmi jót, nem afelé visz bennünket, amely célokat megjelöltünk. Legyünk körültekintőbbek egy kicsit. Nem hiszem, hogy el kéne felejtjük, hogy bár a hitelminősítők Amerikában hibáztak, a politikusok tették lehetővé azt, hogy hibázzanak végső soron. Köszönöm, Jorgó. Muito obrigado. Muito obrigado, Sharon. Köszönöm. Szeretnék minden jót kívánni a jelentéstevőnek, nem lesz egyszerű dolga, és természetesen ez már a harmadik jogalkotási változás, amelyet eddig látunk a hitelminősítő társaságok terén, ez instabilitást teremt, ez nem túl jó ötlet, úgyhogy arra kellene törekednünk, hogy olyan jogalkotást alkos, olyan hozunk létre, amely lehet a legstabilabb, amely átfogóan kezeli azokat az ügyeket, amelyeket vitatunk. Nagyon sok pozitív részlet van ebben a javaslatban, van egy-kettővel kapcsolatban némi ö, ö, kétségem, és van néhány dolog, ami kimaradt. Nézzük a pozitív dolgokat. Először is a jogalkotási hivatkozások, amelyek a túlzott hitelminősítők, a túlzott figyelmevételének a csökkentésére vonatkozik, illetve amelyek a saját elemzés fontosságát hangsúlyozzák, ez pozitív. De hát végül is a kockázat elemzés, a hitelminősítés az egy kockázat elemzés, ezt saját erőből is meg lehet csinálni ez lehetővé tenné a befektetők számára, hogy saját maguk értékeljék a helyzetet, a kockázatokat, és konkrét szabályokat is lehetne a, a, az állami adóssággal kapcsolatban megfogalmazni az átláthatóságot növelve. Ami a kétségeimet illeti első olvasatban, a nagy hatóságok ugye e, e, tíz éven belül felfalják a kisebbeket. Nos, ezeket az intézkedéseket össze kell kötni. Ugye ezt külön lehetne kezelni a cég összeolvadásokra vonatkozó kérdésekkel. Úgy gondolom, hogy azok a változások, amelyeket látunk, néha lehetővé teszi, pontosabban nem is hat ki a három nagy cégre, amelyek a piacot irányítják, és nem tesznek semmi jót annak érdekében, hogy a versenyt erősítsék. Na nézzük, mi maradt ki. A bizottság azt mondta, hogy a pénzügyi modellen dolgoznak, ez azonban nem jelenik meg itt a szövegben, hiszen ez túlságosan bonyolult technikailag. Egy másik lehetséges változást viszont be lehetne hozni a szövegbe az instabilitással kapcsolatban, ugye amiatt, amelyre hivatkoztam az állandó változások miatt. Viszont így kimarad az is, hogy legyen egy európai eh, hitelmenesítő társaság, amelyet eh, a közfinanszírozás tart fönn. Eh, ezzel kapcsolatban nincsen hivatalos megfogalmazás, ez csak úgy lóg a levegőben, mint ötlet, és természetesen ezen kívül van jó néhány magán eh, hitelminősítő, akik már a piacon vannak, lehet, hogy eh, köztük nagyobb verseny kéne. És a bizottság ezen kívül kihagyta azt a gondolatot is, hogy, a, hogy azok a tagállamok, amelyek eh, megszorító vagy hillábaló intézkedéseket tesznek, azokat ki kellene hagyni a hitelminősítésből ideiglenesen. Nos, itt felvetném azt a gondolatot, hogy a pénzügyi hitelminősítés olyan államok esetében, amelyek jelen pillanatban mennek végig a, a kilábaló programok megvalósításán, ez gyakorlatilag egyáltalán nem adna jó képet, nem hasznos ez a fajta minősítés. Elnök, köszönöm szépen, visszatérnék a jelentéstevőre. Attól tartok, hogy a bizottságra már nem lesz szó, nagyon sok mondani valójuk ott a tagállamoknak, és nem tudtam megadni a szót. Elnök asszony, én jobban szeretném, hogyha átadhatnám a saját időmet a bizottságnak. Elnök, akkor ön helyett... Jó, hát akkor a jelentéstevő jobban szeretné, hogyha a bizottságot meghallgathatnánk. Szerencséje van ma, jó napja van ma a bizottságnak. Köszönöm elnök asszony, nagyon szerencsések vagyunk, köszönöm Dominici úr. Néhány eh, eh, véleményt vagy kommentárt mondanék a most felvetettekkel kapcsolatban. Nagyon sokan hivatkoztak a, a ki fizessen elfben tekintetében, ugye befektető vagy az minősített cég fizessen. Arról is szó volt ma délelőtt, hogy át kéne nézni azt, hogy a kibocsátó fizet, és fizesse mértéke, értékelést, és hogy gondoljuk át, hogy milyen fejlemények vannak folyamatban az Egyesült Államokban, ahol ugyancsak most vizsgálják felül a két modellt, a kibocsátó fizet, illetve a befektető fizet. Attól tartok, hogy van egy kis félrejtés itt a bizottság javaslatával kapcsolatban. Nagyon röviden Eh, összefoglalnám, hogy mi az, amit a szövegünkben javaslunk. Az az a rendelkezés, amit mi javaslunk, hogy eh, amit jelen pillanatban eh, a 83-as cikkben látunk, a minősítőknek olyan módszertan kell használni, amelyek szigorúak, folyamatosak, rendszerszerűek, értékelhetőek, történeti tapasztalatokon alapulnak, visszamenőleges tesztek eredményeit is ideértve. Nagyon rövid lennék ezzel kapcsolatban. Az ESMA-nak biztosítania kellene, hogy az a módszertan, azok a módszertanok, amelyeket a hitelminősítő cégek használnak, azok megfeleljenek azoknak a jogi követelményeknek, amelyeket ez a joganyag meghatalmaz. Tehát az eszmának semmi olyan felhatalmazást nem adunk, hogy harmonizálja a módszertanokat. Erről szó sincs, ezt nem javasoljuk azt javasoljuk, hogy ezt már lehet, legyen lehetősége ellenőrizni, hogy a módszertanok megfelelnek-e a meglévő jogi követelményeknek. Szó sincs új jogi követelményekről. A meglévőek érvényesítéséről van szó. Ami a túlzott függést illeti, a hitelminősítések túlzott figyelembevételét. Nagyon fontos a bizottság számára, amit sokan elmondtak két mandil előtt is. Az egyik kulcs célja, kulcsfontosságú célja ennek a javaslatnak ez. Tavaly nyáron ugye a CRD négy javaslat keretein belül már ezt vitattuk, amikor azt kértük, hogy csökkentsük hitelminősítésekre való támaszkodást, azok túlzott figyelembevételét. A UCIT egységekben is, amelyek az átruházható értékpapírokkal kereskedő kollektív befektetési alapok. E javaslat keretein belül azt is kérjük, hogy az összes európai felügyelő hatóság, az ESRB és a többi cég ne hivatkozzon a hitelminősítésekre a saját irányelveikben, saját útmutatóikban. Tehát szeretnénk minden olyan mechanisztikusan működő mechanizmus gyakorlatilag csökkenteni, amely, amely, amely arra vezet, hogy a hitelminősítések eredményeit automatikusan felhasználják. Ami a rotációt illeti, belátom és megértem, hogy nagyon sok olyan képviselő van itt a parlamentben, akinek kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy mennyire jó ötlet ezt a szabályt bevezetni. Elmondanám, hogy az Európai Bizottság szempontjából ez a szabály elsősorban olyan szabály, amelynek az a célja, hogy kezelje a kibocsátó fizet elv alapján létrejövő összeférhetetlenségi kockázatokat. Ugye nagyon hosszú, nagyon régi eh, kapcsolatok vannak a kibocsátók és a hitelminősítő cégek között. Az igaz, hogy eh, rotáció három évenkénti, eh, bizonyos esetekben hat évenkénti kötelezettsége, illetve a négy évenkénti cooling off eh, periódus eh, a mi megítélésünk szerint legalábbis, és ez az egyik célunk, bizonyos dinamizmus tudna bevezetni a piacon. De természetesen a bizottság nem gondolja azt, hogy ez lenne a nyomogomszerűen működő varázslatos megoldás amely egy csapásra mindent elintéz. Ezért nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy meghallgassuk azt, amit az Európai Parlament képviselői tudnak javasolni. Fontos, hogy választási lehetőséget legyenek eh, előttünk. Remélem nem voltam túl hosszú. Köszönöm Domencsinek úrnak még egyszer a munkáját, és köszönöm a figyelmet. Thank you very much. Um, Lin... Köszönöm szépen. Leonardo, néhány szót szeretném még hozzáfűzni. Igen, én annyit szeretnék elmondani. Minden kollégának, aki hozzászólt, köszönetet szeretnék mondani, elnök asszony. Lesz még bőven lehetőségünk, hogy továbbítassuk ezeket az ügyeket. Egyetlen reakciót hadd tegyek. Az, hogy a reagálásunkat, a válaszunkat nem helyén valónak ítélik, vagy nem megfelelőnek tartják, ez nem azt jelenti, hogy a probléma nem létezik. Tehát a képviselőtársak nyilván egyetértenek, hogy itt objektív problémákról van szó, és kérem segítsenek, hogy alternatív megoldásra jussunk. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. És tovább lépünk, illetve előtte bejelentem, hogy január 24-én lesz a meghallgatás, és február 28-a a jelentés határideje, és március 22-e a módosítások határideje. Most pedig eszmecserével folytatjuk az ECOFIN tanács képviselőjével, és mindjárt visszatérek a miniszter úrra. Okay, everybody, conversation. Rendben, mindenkit arra kérek, hogy fejezze be a magánbeszélgetéseket, foglaljon helyet, illetve hogyha nem akar maradni, akkor csendben adja el a termet. Please take your seat. Mindenki foglaljon helyet, kérem. Még mindig látok beszélgetőket, kérem, hogy kint folytassák. Ha be akarnak jönni a szakbizottságülésre legközelebb, akkor ne így beszélgessem, kint vecsegjenek a folyosón. Van egy menetrendünk, ezt tartani kell. Right, we, we... No, ahogy tán tudják, a záráshoz közeledik a lengyel elnökség. Úgyhogy ennek keretében, a zárás keretében eszmegycseret tartunk az ECOFIN tanács soros elnökével, Jacek Rostovski úrral. Köbe 10 perce adom meg neki majd a szót, hogy elmondja az elnökséggel kapcsolatos gondolatait, és aztán kérdések, feleletek következnek, ahogy ez szokott. Önné a szó. Köszönöm. Köszönöm, Sharon. Köszönöm, hogy meghívtak. Igyekszem rövidre fogni mondandómat, a legfontosabb tényekre koncentrálva, a mi nézetünkből persze vizsgálva az elnökség tevékenységét. Nem indultunk rosszul, azt hiszem. Egy, még júliusban egy erős állást foglaltunk a kamatlábák jelentős csökkentése mentén a program országok, az a program országok finanszírozására Írország, Portugália, Görögország vonatkozásában. Ezt az elnökség persze nem maga szakállára ért el, han, mert az eurozóna döntése volt, ám hozzájárulásunk erős hatással volt, mert korábban büntető jellegű magas kamatlábak érvényesültek, és ez adóság csapdába vitte a három, elsőben a három programországot, úgyhogy úgyhogy örülünk, hogy a e kezdeményezést az eurozona tagállamai végigvitték. A másik eredményünk, amelyet önökkel együtt értünk el persze, az az volt, hogy arra a kiváló munkára alapozva, amelyet a magyar elnökség végzett el, erre a szilárd alapra támaszkodva kompromisszumot értünk el a Sixpack csomag ügyében, amely gyakran manapság alulértékelnek, ami az elmélyített gazdasági kormányzás és az erózóna elmélyítése gondolataihoz összevetve. Ám az tény, hogy a six-packet, hogyha rendesen végrehajtjuk, akkor az biztosítja, hogy nem kerülünk vissza abba a rettenetes helyzetbe, ahol az Európai Unió volt gazdaság, vagy van gazdasági szempontból. Persze ez továbbra is nyitva hagyja azt a fő aggályunkat, amely az államadóság válságból adódik, és a cél az, hogy csökkentsük ezt, és kiláboljunk ebből a helyzetből. Nos, e helyzettel kapcsolatban említést érdemel néhány dolog. Először is meg kell köszönjem a parlamentnek azt a segítséget, melyet 2012-es költségvetésre vonatkozó eh, attitűdben érvényesült, a jelenlegi feszültségek a világpiacokon ér, ér, érzékelhető, és közös államadósággal kapcsolatos feszültségek ügyében azt lett volna, hogyha a 2011-es szembenállás tovább fennmarad. Ezért köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy rugalmas volt, illetve segített bennünket a hozzáállása. Aztán egy fontos feladatunk volt, hogy októberben az újratőkésítési, bank feltőkítési csomagot végrehajtsuk, illetve elfogadtassuk. Mario Draghi, ha jól értesültem, tegnap beszámolt önöknek, és egyetértek vele, hogy bár önmagában jól megtervezték az újratőkésítési műveletet, tartalmazott olyan rendelkezéseket, amelyek kellett volna, hogy garantálják azt, hogy a tőke puffer ne a bankok deleveragingében valósuljon meg, és ne a hitelkérdések csökkenésében valósuljon meg. Az ECOFIN úgy értékelte, hogy ez része egy nagyobb csomagnak, amely a kormányzást javította volna, és a legfontosabb része az lett volna, hogy egy tűzfalat építünk a fertőző termékek terjedése előtt, hogy az egyik államadósából a másikba terjedhessenek ezek. Sajnos a végeredmény, bár a ECOFIN döntése az volt, hogy mindez egy csomag része kell legyen, voltak éppen az történt, hogy az újratőkésítés, a feltőkésítés is intézkedések bejelentése kerültek, majd az Európai Bankfelügyelet vezette be ezeket, ám egy olyan időszakban kerültek bevezetésre, amikor a tűzfal, hát ha nagyon indulatú vagyok, akkor azt mondom, hogy csak félig épült fel, vagy csak itt-ott. És ez komoly gondot jelentett. Erről később vitázhatunk, ha a szakbizottság fontosnak tartja. És végül hozzájárultunk ahhoz is, hogy felkészítsük a munkát, e, előkészítsük a december 9-i tanácsülését. Ahogy a, az elnökség célja az volt, hogy a szerződés, amely csúcs eredményeképpen létrejön, a 27-ek szerződése legyen, és része és a közösségi módszertanban gyökerezzék, ez volt a cél. Ahogy tudják, sajnálatos módon ez lehetetlennek bizonyul. Ez mindenképp kár. Sajnálatos. Néhány szót szólnék céljainkról, bár az elnökség végéhez közeledik, elnökség időszak végéhez közeledik, ám a lengyel kormány nevében, e kormányközi szerződés kapcsán néhány szót, ha megengednek mondani. Először is, elértünk valamit, és ennek fontos része lesz az IMF megerősítése, amely az előbb említett tűzfal fontos elemeit fogja megjeleníteni és felépíteni az, a szerződésekhez kell kapcsolatos általános megközelítés, és, és ez főleg a gazdasági kormányzásról szóló szerződés, ilyen módon az ECOFIN és az önök szakbizottságának asztalára tartozik. Nos, az általános hozzáállási szerződéshez az volt, hogy főképpen azt támogatjuk, hogy tovább mélyítsük az integrációt, a gazdasági kormányzás terén az eurozóna 17 tagállama körében, ám ez úgy kell történjen, hogy ez nem ö, épít újabb falakat, vagy nem mélyít el az, az árkot a 17 és a 10 között. Úgy kell tehát eljárnunk, hogy jelentősen támaszkodunk a részvételi szavazás intézményére, azaz minden tagállam legyen jelen, amikor az eurozóna vitá, eurozónára kapcsolatos viták folynak, ám csak az eurozóna tagjai szavazhatnak. Ellenkező esetben tovább osztaná meg a 17 és a 10 között a, a különbséget az eurozónára vonatkozó döntések sora. Ugyanakkor a döntések legitimációját is erősíteni kell, emélyítése vonatkozó döntésekről beszélek, az eurozónán belül integráció kapcsán, és ehhez feltétlenül elkerülhetetlenül szükséges a parlament részvétele. Különösen, amikor a mélyítés nagyon messzire ment, és akár azt is magában foglalhatja, amiről szó volt, hogy költségvetés területeket visszaküldenek a parlament, tagállami parlamenteknek felülvizsgálatra. És végül tanulnunk kell -e válság leckéjéből. Nagyon világos, hogy ez a válság nem csak rosszul meghatározott költségvetési politikákból adódik, hanem egyfajta fertőzéses jellege is van. Ezért kell világosá tenni azt a pontot, hogy az LKB-nak kell lehetősége a közbelépésre ilyen helyzetekben. Ha pedig a jelenlegi szerződések nem jogosítják fel az LKB-t erre, holott szerintem igen, mert a jelenlegi szerződések alapján is fellépett, ilyen helyzetben az LKB is interveniálhat, ám ha van olyan nézet, mi szerint az LKB nem léphet fel a jelenlegi szerződések alapján a fertőzés megállítására, elszigetelésére, akkor a mandátumát módosítani kell. Oly módon, hogy független központi bankként léphessen fel olyan esetekben, amikor az eurozóna integritását, vagy a tagállam fizetőképességét fenyegeti a spillover hatás érvényesülése. Tehát ez, a spillover hatás megléte kell legyen az a feltétel, amely ezt a beavatkozást lehetővé teszi. Elnézéseket kérem, a más fontos kérdésekről nem szóltam, amelyek felmerültek elnökségünk idején, a szakbizottság stabilitási kötvényekkel kapcsolatos anyaga, az éves növekedési jelentés, az egész a pénzügyi szabályozási reform hatalmas hulláma, az energia adózásról szóló vita, a pénzügyi tranzakció adójáról szóló vita, a közös ö, társasági adóalapra vonatkozó vita mind-mind olyan fontos kérdések, amelyek figyelmet érdemelnek, ám szerintem a helyzet súlyossága miatt észszerű volt, hogy a leglétfontosságúbb elemekre koncentráljak mostani hozzászólásomban, amelyek az elmúlt hat hónapot meghatározták. Azzal zárnám, hogy a decemberi 9-i tanács legalábbis saját olvasatomban rámutatott az alagút végén az első fénysugarakra. Másfél éves, nagyon határozott, elkötelezett, makacs és a rossz irányba való menetelés után végre fordultunk, és a jó irányba tettük meg az első lépéseket. Ez jó hír, és bátorít bennünket az a döntés is, amely megerősíti azon források körét, amelyek az IMF bír majd, és azon döntéseket is ide sorolom, melyek az FSF és az ISM hatáskörét és eszközeit erősítik. Úgy tűnik tehát, hogy megindultunk a jó irányba, kicsit derűsebbnek látszik a jövő, és nagyon hasznos döntések születtek az LKB kapcsán a csúcsot megelőző héten is, erre is rá kell mutassak. Aztán most ennyit szeretem lelni, most már az elnök azt mondja, eldönti, hogyan tovább. Um, Köszönöm szépen. Több ügyben előre léptünk, már eddig is a lengyel soros elnökség idején, például a sortolás, illetve a CDS ügyleteknek a tárgyalásában, és az emért azt szinte lezártuk, még nem egészen, és a gazdasági kormányzás terén is számos lépés történt. És örömmel hallottam a programországok esetére vonatkozó észrevételét, hogy büntető jellegű kamatok alakultak ki. Többen felkaroltuk ezt az ügyet, és igyekeztünk hangsúlyt fektetni erre, és nagyon örülök, hogy az elnökség szintén támogatja a nézetünket. Én úgy gondolom, hogy egy kívánatos eredmény felé tartunk a fenntarthatóság kapcsán. Szeretném ehhez hozzátenni, hogy ismét konzultálok a délután folyamán a SEPA rendelettel kapcsolatban a Korepertől kaptunk egy levelet, vagy legalábbis úton van már a levél. Remélem, hogy hamarosan ideér. És ez egy újabb ügy, amelyet sikerrel zárunk a lengyel elnökség alatt. És mivel ez az eurót is érinti, jelzésértékű, szimbolikus jelentősége van, hogy miközben a válságot igyekszünk kezelni, az egységes piac a pénzügyi szolgáltatások területén újabb előrelépést tud felmutatni. Szinte az euróval kapcsolatos bizalmi szavazásnak tekinthetjük ennek az ügynek a kimenetelét, és a munkánk lényegéhez tartozik ez a kérdés. Én biztos vagyok benne, hogy a fogyasztók és a vállalkozások előnyére válik majd. Most pedig várjuk a kérdéseket a bizottság tagjaitól, és Jean-Paul első a listámon. Köszönöm szépen, elnök, a, elnök asszony! Tisztelt miniszter úr! Szeretném először is leszögezni, hogy jó munkát végzett a lengyel elnökség, és a múltkor miniszterelnökök jelenlétében több kolléga fel is hívta erre a figyelmet, hogy számos kérdésben megoldásra jutottunk, és viharos időket tudunk magunk mögött, és önöknek köszönhetően csillapodnak a kedélyek és a jogalkotási tabló is szépen alakulóban van. Tehát ez megelégedettségre ad okot. Mivel szilárd alapokra támaszkodhatok, nehéz kérdést fogok feltenni. Az utóbbi fél évben sok minden történt. A gazdaság kormányzásáról szóló csomagot megszavaztuk, az Európai Bizottság ennek a kiegészítésére tett javaslatot egy fontos elemmel a gazdaság integrációt javasolva az európai országok számára. És alig, hogy elfogadták, már is kormányközi megállapodást kötnek a tagállamok a gazdasági kormányzásról. És a parlament ezt 8 hónapja maga is javasolt, és mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen. Tehát ön, aki a konfrontációk közepette élte az életét és végezte a munkáját, karácsony előtt optimista üzenettel szolgált számunkra. Ez egy reménysugár, amely megcsillant az alagút végén, és a lengyel elnökség számára és számunkra is szépé teszi a karácsony estét. Szerettem volna rákérdezni arra, hogy hogyan értékeli ezt a kialakult helyzetet, mert az európai polgárok némiképpen érthetetlennek tartják, ellentmondásosnak gondolják. Tehát egyrészt a gazdasági kormányzás kialakítása szükséges, másrészt pedig a tagállamok hozzáállása a szerződés módosításához, mint hogyha ennek ellent mondaná. Az előző soros elnökség alatt kismértékben módosult a 136-os cikk, a szerződésben. Az előző elnökség idején, idén tavasszal, és azóta a ratifikáció még nem kezdődhetett meg a tagállamokban. Köszönöm, tehát miniszter úr, és szép karácsonyt kívánok önnek. Köszönöm szépen a kérdést. Nem is tudom, hogyan védjem a tagállamok álláspontját, többek között Lengyelország álláspontját is. Az egyetlen magyarázat, ami érthetőnek nevezhető, talán úgy szól, hogy szeptember és december között az euró övezet helyzete oly mértékben megváltozott a válságnak köszönhetően, illetve az államadóság válság következtében. Tehát rosszabbodás és nem javulás következett be. Természetes, hogy a tagállami álláspontok hátraarcot mutatnak, illetve hogy ami korábban elfogadhatatlan volt, az egyszer csak megfontolhatóvá vált. A, az alapító tagállamok mindig is mellette voltak ennek a megoldásnak. Angolul mondanám a következőt, hogy ezért jobb későn, mint soha. Tehát arra számítok, hogy a ratifikációval kapcsolatos önáltal említett problémák azért nem akadályozzák majd túlzott mértékben ennek a sikerét, és én is boldog karácsonyt kívánok önnek. Most Werner Langen a következő, aki kérdezhet. Köszönöm. Elnök úr, miniszter úr. A kérdésem, illetve a kommentárom egy pillanat, megvárom, hogy beállítsa a felhallgatóját. Ja, ja, suche noch die Sprache. Eins. Oké, Okay, vielen Dank. Köszönöm. Miniszter úr, elnök úr, két részre osztom hozzászólásomat. Először is szeretném megköszönni önnek és egész csapatának azt az intenzív munkát, amelyet nagyon sok egyes jogalkotási kérdésben kifejtettek. Az elnök azt is említette már, én jelentéstevőként az OTC derivátumokkal foglalkoztam, és a munkatársaik csodálatos munkát végeztek ezzel összefüggésben, hiszen közös feladatunk volt nem csak az, hogy kigondoljuk, milyen válaszokat adtunk az európai kihívásokra, hanem a Lisszaboni szerződés berededő jogainkat és kötelességeinket is érvényesíteni kell, az pedig kimondja, hogy a jogalkotás a parlamentben és a tanácsban minősített többséggel kell, hogy történjen. Ez azt jelenti, hogy a Lisszaboni szerződés megköveteli a tanácstól is, erről beszéltem is, hogy döntést hozzon, és konfliktusos helyzetben ne egy-egy vélemény alapján döntsön. Én értelemben, bár tisztviselői kiemelkedően jó munkát végeztek, az ECOFIN-ban nem sikerült az egyes kérdésekben megoldásra jutni, mert a Lisszaboni szerződés érvényét nem látták be, hanem mindent, mint a múltban egyöntetű döntéssel akartak meghozni. Ez az eljárásogi szempontból bizony bírálat, világosá vált, hogy már a magyar elnökség során is érzekeltő volt, meg az önökében még inkább, hogy a normál jogalkotási folyamat nem nagyon látszik az, hogy életbe lépett a Lisszaboni szerződés. Ez látható több témában, az OTC derivátumok esetében is, az én témámban. A, az ECOFIN nem tudott észszerű megoldást találni az Európai Felügyeleti Hatóság ügyében és a harmadik országokkal járások ügyében. Ez nem önöm múlt meg a tisztviselőin, hanem az ECOFIN tanácsa, mert ott két miniszter blokkolta az ügyet, a saját miniszterém is egyébként, mint a német miniszter meg kell mondjam előre, hogy az Európai Parlament nem fogja eltűrni a Lisszaboni szerződés egyszerűen nem veszik figyelembe. Ez nem csak a mi konkrét témákra vonatkozik, hanem minden pénzügyminiszterre. Másodszorban egy nagy mérleget vont, és látnunk kell, hogy nagyon nehéz időben vették át a felelősséget, a stafétabotot. Ezt mindenki beláthatja ugyanakkor az LKB mandátumának módosításával kapcsolatban még nem született döntés, éppen ha csak felmerült ez a vita. Ami pedig az, a bankok újratőkésítését illeti, a jogalkotási eljárás a Bázel 3-asra vonatkozóan előrányozza, hogy 10%-os saját kvóta kell megvalósuljon 2018-ig. Az Európai Hatóság most stresszteszteket hajtott végre, 9%-os saját tőkével, és egy bultólagos államadóság értékeléssel, amely 2012-ig kell leruljon. Most ez a kettőt hogyan lehet egymással hitelesen összeegyeztetni? Azt követelem, és nagyon világosan le is szögezem, hogy azok a döntések, amelyek minden termékre, minden szereplőre és minden ágazatra vonatkozóan szabályozásra kerüljenek, ezt komolyan kell vegyék a pénzügyminiszterek is. És a pénzügyi ágazat minimális szabályozására vonatkozó kérdésekről nem szólt. Úgyhogy a, a, bár a munkatársainak munkáját és az dicsérnem kell, a végső egyenlege az elnökségnek én értelemben negatív. Oh, thank you. Nagyon szépen köszönöm asszisztenseim nevében is. Ami az ECOFIN döntéseket illeti, azt hiszem szeretném nagyon világosan kifejteni, hogy az a tény, hogy az ECOFIN hozhat döntéseket mindesített többséggel, ez nem jelenti azt, hogy köteles ezt az eszközt használni. És úgy gondolom, hogy ezt a nézetet eh, fenn is fogjuk tartani. Eh, az elnökség dönti el nagyjából, hogy hogy jár el és ehhez a nézethez ragaszkodni is fogok, nem csak mint elnökség, hanem más körülmények között is. Szeretném, hogyha ez, ez teljesen világos lenne. Ami a Bázel 3-at illeti, és ami a 9%-os megfelelési követelményt, tőke megfelelési követelményt illeti, egyfajta félelem alakult ki, a tekintetben, hogy a nem megfelelő tőkésítettség e körülmények között e pillanatban oda vezethet, hogy befagy a bankközi piac. Én nem mondom, hogy ez egy helyes vagy helytálló álláspont, de ettől féltek sokan. Az elképzelés az volt, hogy legyen egy gyors válasz, amely biztosítja, amely megnyugtatja a piacokat, hogy minden banknak megfelelő tőkeellátottsága lesz e következő év közepéig, és azt gondoltuk, hogy ez majd segíteni fog az esetleg felmerülő súlyos e, recesszió megelőzésében, amely ugye egy esetleges interbank vagy bankközi piacbefagyás követne. Nos, nagyon sok ország, tulajdonképpen az ECOFIN konszenzusos véleménye is az volt, hogy hiba lenne ezt az újratőkésítési csomagot végigvinni. Anélkül, hogy eh, a tűzfalat meg, megépítenénk előtte, mert így könnyen egy eh, cirkulusz viciózusz, egy őrlegi kör alakulhatnak ki, és csak további terheket e, e, rónánk az egyes államokra, államháztatásokra, a szuverén adósokra. És úgy gondolom, hogy valóban elkövetünk egy hibát, és Mária Drági néhány alkalommal elmondta ezt, és talán tegnap is említette, és egyetetek velek, hogy először a tűzfalat kellett volna fölhúzni. Fordítva oldottuk meg a problémát, most kezdünk neki a tűzfal megépítésének, és azt hiszem, hogy nincs értelme E, úgy tenni, mintha nem követtünk volna a hibát, miközben talán a legjobb az, hogyha nyíltan beismerik a hibát, és megpróbáljuk rektifikálni, e, javítani, orvosolni ezt a hibát, e, ahogy szépen megyünk előre időben párhuzamosan egyéb tevékenységeinkkel. Ami a többi ügyet érinti, illeti, elnézéseket kérem, hogyha bárki úgy érezné, hogy nem említettem fontos dolgokat esetleg. Ezek valóban nagyon fontos dolgok. Valóban egyetértünk teljes mértékben a G20 mandátummal, ami a szabályozásra vonatkozik, nagyjából mindennek a szabályozására. De szerettem volna beleférni az elnök által nekem, eh, az elnök asszony által nekem biztosított időkeretbe, ezért eh, talán gyors, túl gyorsan átsuhantam néhány kérdésen. Elnök, köszönöm szépen. Bejelenthetem, hogy akkor a pertől kaptunk egy levelet. Kate Swinburne a következő felszólaló. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, miniszter úr, hogy ismét visszatért hozzánk mandatum a végén. Azt kell mondanom, hogy valóban megérdemlik a, a gratulációt. Az LCR nevében szeretném kiemelni, hogy a lengyel elnökség mennyire nagy együttműködésben dolgozott velünk, mind a Sixpack, mind egyéb ügyek tekintetében. Ezeket az ügyeseket önök mindig nagyon professzionálisan vezették, és igazán jó teljesítményt nyújtottak e tekintetben. Nos, ami a szakbizottsági megítélést illeti kérdés, hogy hogy, hogy tudjuk a befektetői bizalmat újra megteremteni, hogy tudjuk megoldani, hogy a pénzek visszatérjenek a piacra. Nos, ön elmondta nekem, nekünk, és elmagyarázta, hogy, hogy önök megértik, hogy mennyire fontos a piacra való helyes kommunikáció. Milyen tanácsot adnának a következő elnökségnek? Adnán elnökségnek, hogy tudnák javítani a hosszú távú befektetőkkel való kommunikációt annak érdekében, hogy a befektetői bizalom visszatérjen Európa, az Európa felé, és lássák, hogy sokkal kisebb a kockázat, mint a világ többi részén. Nos, az a nagyon határozott benyomásom, hogy a soron következő Dán elnökség is rendkívül részvételi alapú lesz, mindenkit bevon a tárgyalásokba, és a parlamentet teljes mértékben tiszteletben tartja majd, mint ahogyan a lengyel elnökség. A kommunikációt illetően pedig úgy gondolom, hogy az új ECOFIN elnök figyelemre méltó kommunikációs készségekkel rendelkezik, és a kommunikációt segítő, vagy esetlegesen segítő, reményeim szerint segítő lehetőség az, hogy az új szerződés, ami egyelőre sajnos egy kormányközi szerződés csupán, valóban gondoskodik arról, hogy minden tag részt vegyen, részt vehessen az euró csoport, illetve az euró övezet csúcs találkozóin ez erősíti a szolidaritás érzését, és különösen fontos, hogy nagyon megkönnyíti az elnökség dolgát, hiszen itt most egy nem euróvezeti tag elnökségnek kell majd a piaccal kommunikálnia. A lengyel elnökség tapasztalata a piaccal való kommunikáció terén azt mutatja, hogy bizonyos ügyekben nem voltunk a belső információk birtokában, illetve nem is arról volt szó, hogy az eurócsoport által meghozott döntésekről ne tudtunk volna, de egyébként nem olyan sok ilyen jellegű döntés született, hanem egyszerűen az egységes álláspontot nehéz volt megjeleníteni, képviselni következetes kommunikációval. A bizottság, az ECOFIN elnökség, illetve az eurócsoport elnöksége kapcsolatában és általánosságban az igazi ügy az lesz majd, hogy a problémákat a valóság szintjén, az unió, illetve az egyes tagállamok szintjén kell majd kezelni. És a kommunikációnak ez a legfontosabb része. A jó kommunikáció, ugye a jó tartalom soron követője. Tehát, hogyha megvan a jó tartalom, akkor könnyű kommunikálni, és a tartalom hiánya nem helyettesíthető kommunikációval. Köszönöm szépen. Sőt, tehát azt akartam mondani, hogyha megvan a tartalom, és jó a kommunikáció, a Dán elnökségnek a kommunikációja az kiváló lesz a tekintetben, én ebben bízom. És erősíti majd a befektetői bizalmat. Korábban említettem már, hogy megkezdtük a tűzfalnak a felhúzását úgy gondolom, hogy a tűzfal befejezésével kapcsolatban gondjaink adottak, és meg kell majd vizsgálnunk, hogy a frissebb döntések, különösen az, amelyik hosszabb távú likviditást biztosítana az LKB-nak, illetve a bankrendszer számára. Meg kell vizsgálnunk, hogy ez mennyiben eh, lesz sikeres, illetve mennyiben stabilizálja a helyzetet. Köszönöm. Elnök, köszönöm, felolvasom a lista hátralevő részét. Tulajdonképpen egyfajta spontán szemkontaktus alapján állította össze a titkárság. Lisa Ferreira, Ole Schmidt, Marian Tyson, Svengi Gold, Antolin Sanchez Presedo és Udo Bullman, valamint Ottmar Karas szerepelnek rajta, kívánne más valaki a listára kerülni. Rendben, tehát akkor Eliza. Well, thank you very much, and thank you for being among us once. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm, hogy eljött az ülésünkre. Azt hiszem, hogy ennek az ülésnek nem egyszerűen csak az a célja vagy tisztje, hogy köszönetet mondjunk az elvégzett munkáért, és én szeretnék is köszönetet mondani azért az észszerűségért, amelyel a kamatlábakat kezelték, illetve a kiváló munkáért a hatos csomaggal kapcsolatban. Én voltam az egyik előadója a témának, és köszönöm szépen ezt a munkát. De a lehetőséget felhasználva szeretnék már-már visszaélni ezzel a pillanattal, a helyzettel, hogy még tovább dicsérjem az elnökség munkáját. És a következő hónapok során is kifejezem a reményemet arra, hogy a fontos kérdések napirend szerinti kezelése így folytatódik majd, hiszen nem oldottunk meg minden kérdést. Kölcsönös függőségek jöttek létre, illetve ördögi körök léptek működésbe egyes országok és bankok vonatkozásában, és ennek még nincs vége. És a az államadóság magánbefektetőkre való ráterhelése véleményem szerint egy konkrét tévedés volt az ügy menetben. És ezzel kapcsolatban szeretném, rákérdezni, szeretném megkérdezni a véleményét. Mennyiben érzi úgy, hogy az országok megsegítése nehéz helyzetben az ön érzése szerint mennyire érvényes az, hogy a modellt ki kell egészíteni, az EKB mandátumát bővíteni, az ESM, illetve az EFSF mechanizmusoknak a működőképessége, az további munkát igényele. Mindaz, amit elértünk a hatos csomagban, ideértve a makrogazdasági felügyelet kérdését is, ön szerint kellően visszatükröződik az ismert dokumentumokban, illetve a szerződés megközelítése keretében, illetve a gazdasági kormányzás területén kellően képvisel, képviselve van-e. Azután a bankoknak a menedzsment struktúrája, a vezetési szerkezete hogyan értékelendő e tekintetben. A bizottság dolgozik egy javaslaton, de eddig vonakodott előállni vele. A bankok válságkezelése javul-e az ön álláspontja szerint a közeljövőben? Hogy véget érjenek ezek az ördögi körök, a ciklusok, és hogy következetesen kezelni tudjuk végre a problémákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha már megkérdezte, térjünk a dolog lényegére. Nagyon sok dologot megtehet az ember, hogyha megfelelő tűzfalakat emeltünk. És személyesen azt gondolom, ha meglettek volna ezek a tűzfalak, akkor a PSI magában nem lett volna gond. Ahogy a banki feltőkésítési intézkedések sem okoztak volna gondot, ha meg lett volna ez a tűzfal. A gond abban állt, hogy, hogy a tűzfal megléte nélkül tettük meg ezeket a lépéseket. És úgy gondolom, amíg föl nem áll ez a, ez a biztonsági hála, vagy, vagy háló, vagy, vagy nevezük tűzfalnak, nagyon körültékintőek kell legyünk a tekintetben, hogy mit tehetünk meg biztonságosan más a válság során felmerült problémák kezelésében, anélkül, hogy bajt okoznánk. És ez részben a kezelésre is vonatkozik, bár egy megfelelő rendezési keret mindenképpen helyén való volna, ha felállna európai szinten, mely alapján az egyes tagállami kormányok importálhatnának eszközöket a saját jogalkotásukba. És helyén való az a meglátása, hogy itt érzekelhető a legfőbb hiányosság. A védővonalainkban itt vannak a nagy lukak. Mindenkinek adhok módon kell reagálnia, ami persze jobb, mint semmi, tehát jobb adhok lépni, mint megvárni ölbetett kézzel, hogy minden, minden fölépül európai szinten, és csak akkor reagálni. De hát ennél még jobb lett volna, hogyha Európai Uniós szinten gyorsabban tudtunk volna lépni. De hát ez egy nagyon nehéz kérdéskör. Ami hogy azt a kérdését, hogy szerződés vagy hatos csomag, Langen úr korábban már kifejtette, a szerződés jelentős részben a, volt a hatos csomag célja. Tehát jobb tanulni a korábbi hibákból legalább. Nekünk volt igazunk, mondja az elnökasszony. Igen. Nekem nem, nekem nem gond bevallani, hogy nekünk, önöknek volt igaza. Tehát mondjuk világosan a parlamentnek volt igaza. De legalább megvan a képességünk arra, hogy korrigáljuk a hibáinkat. Ez még mindig jobb, mint azt mondani, hogy mivel akkor rosszul döntöttünk, akkor ragaszkodjunk a ezer rossz döntéshez a belátható jövőben is. Köszönöm szépen. Valami azért működik. Mielőtt a következő hozzászólónak megadom a szót, hadd mondjam el, hogy a, az LKB likviditása úgy tűnik működik, mert a spanyol 6 hónapos kötvények 5,2%-ról 2,5%-ra csökkentek, még a sőt 1,88%-ra a, a hozama egyes spanyol kötvényeknek. Ez nagyon pozitív változás. Oles, mit a következő? Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni önnek mert nagyra értékelem a lengyel elnökség hangvételét. A belügyeket kívül tartották ezen a házon, meg az Európai Uniós intézményeken is. Közben lezelőtt egy választás Lengyelországban. Nagyra értékelem, hogy ennek az ügyeit szét tudták választani az elnök, soros elnökség feladataitól. Én általában optimista vagyok, és látni vélem én is 2009. decemberre óta az alagút végén a fényt. De eleinte nem láttam. Mert első lépését látom egy megosztott Európának. Egyeseket kihagynak a középbontból. Én egy kisebb északi ország fia vagyok. Mi aggodalommal fordulunk e fejlemények felé. Ön maga is említette, hogy nem hagynak ki bennünket. De lehet, hogy be se jöhetünk a terembe, amikor döntések születnek. Ez rendkívül fontos. Különösen ezen körülmények között. Ezért kérem, hogy fejtse ki, hogyan jöhetünk vissza az Európai Unió asztalához, ahol 27-en vagy 28-an ülnek, egyenlőként és érdekes történelmi megjegyzéseket tett egyik szomszédjukra vonatkozóan, hazámban is nagyon sok szó esett erről az esetről. Van egy ilyen félelem, mi szerint nem az a cél, hogy a nagy országok vezessenek bennünket, attól félünk, hogy az Európai Uniót jelen pillanatban Németország irányítja. És én bár nagyra értékelem Németországot, szerintem jól, jól működnek, adjuk el termékénket Németországba, de mégsem így kellene az Európai Unió ügyeit vinni. És még egyszer mondom, egy kis ország szülötteként. Dániában éppen ez a vita folyik, épp, éppen, én éppen a határ mellett élek. Tehát éppen emiatt kell ők legyünk, és remélem, hogy meg tudja győzni kollégáit arról, hogy a megosztottság, Európa ketté választása különféle sebességekre vagy bármikre nagyon-nagyon veszélyes gyakorlat lesz. Ismerjük Európa történelmét, ön még jobban ismeri, mint én. Well, th- thank you very Nos, nagyon szépen köszönöm. Nyilvánvaló, hogy figyelembe vesszük, hogy Európa megosztása bármikor is, különösen a mostani időszakban egy orvosoltatlan katasztrófa lenne. Ugyanakkor arról is meg vagyunk mélyen győződve, hogy az eurozóna ketté szakadása vagy megszűnése ugyanekkora katasztrófa lenne, amit semmi nem enyhítene. Úgyhogy e veszéllyel szembesülve most nem Lengyelország nevében beszélek, megpróbáljuk az elnökséget ezzel a lelkes, ezzel a szellemmel átitatni. Úgy gondoljuk, hogy az egyetlen értelmes válasz az, hogy teljes mértékben támogatjuk a mélyebb integrációt az eurozónában, miközben ezzel egy időben azt mondjuk, hogy ennek olyan módon kell előre mennie, hogy ne válasszuk ketté az, az Európai Uniót egy eurozónára és egy nem eurozónára. Úgy gondolom, hogy a mechanizmus, ami ennek elérésében segíthet, az éppenséggel a részvételi mechanizmus, amit a szerződés ugye különben is előír a továbbfejlesztett együttműködéssel, megerősített együttműködéssel. Úgy gondolom, hogy ebben a szellemben előre haladva támogatnunk kell tudni az eurozónákban lévő országokat eh, a mélyebb integráció folyamatában, anélkül, hogy az Európai Unió egységét, egészének egységét kockáztatnánk. Úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés, hogy bizonyos értelemben az elnökség az igazi nagy válság idején egy először egy olyan ország kezében volt az elnökség Magyarország kezében, amely nem eurozónához tartozik, majd Lengyelország követte az elnökség, és ugyancsak az eurozóna kívülről, és most egy Dán elnökség következik, amely ugyancsak nem tagja az eurozónának. Ami a nagy államokat illeti, ez nem az én megjegyzésem volt, hanem külügyminiszterünk említette, nevezetesen, hogy őt jobban zavarja a német passzivitás, mint a német aktivitás, és ez bizonyos meglepetést okozott. Úgy gondolom, hogy őszintén és valóban az a nézetünk, hogy ez így van, e, nem utolsó sorban földrajzi helyzetünkből eredően is, hogy az Európai Unió egysége és stabilitása nem csak gazdasági, issue, gazdasági ügy számunkra, hanem alapvető nemzetbiztonsági ügy is. Köszönöm. Elnök mondja, köszönöm, Mariannek adom meg a szót. Hollandul fogok beszélni, elnök asszony. Ja. Nos, nagyon örülök hogy én is gratulálhatok a lengyel elnökségnek. A nagyon nehéz körülmények ellenére a hangulat is nagyon jó volt, és nagyszerű munkát végeztek. E, néhány megjegyzés, amikor az LCP-ről beszéltek, bizonyos körülmények között, amikor az európai, az eurozóna integritása e, megkérdőjeződik, a központi bankkal kapcsolatban, ugye úgy gondolom, hogy ennek a válságnak a vége, amikor ugye a tagállamok elő fegyelemmel tevékenykednek majd tovább, <clears throat> az lesz igazán a kilábalás útja. Az a kormányközi megalapodás, amely most tárgyalás alatt áll, tegnap láttuk ennek a vázlatát, és nem tudom, hogy hol tartnak a tárgyalások, Mindenesetre, hogyha e, kormányközi módszerrel fogunk dolgozni, és eltávolodunk a Lisszaboni alapszerződéshez, akkor e, fontos kérdés, hogy ki e, nek a felelősségének a dokumentumnak a megszövegezése. Mit gondol egy kormányközi megállapodással? Tudunk-e úgy előre haladni az integráció terén, hogy kellőképpen demokratikus és legitim legyen minden döntés? hiszen eh, nagyon sok kompetencia eh, átkerült az Európai Unióhoz a tagállamoktól, meglehetősen nagyok a felelősségek itt, ugyanakkor az Európai Uniónak továbbra is demokratikus módon kell tevékenykednie, demokratikus legitimációval kell alkalm- rendelkeznie, amikor az új szabályokat alkalmazza. Az első szövegtervezet olvasása kapcsán megvannak a magam kérdései és aggályai ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Nos, ami az LKB-t illeti, e, tulajdonképpen szimpatizálok azzal, amit ön elmondott, nevezetesen, hogy elvben létrehoztunk olyan intézményeket és e, kormányzati rendszert, amelyek elvben abban a pillanatban, hogy a jelenlegi helyzetből ö, e, kilábaltunk, biztosítani fogják, hogy ebben a helyzetben soha nem kerülünk vissza újra. Másfelől a jelenlegi helyzet e, nagyon sokáig, eléggé sokáig eltarthat. Merkel asszony mondta, hogy inkább évekig, mint sem hónapokig fog ez a helyzet tartani. Én személy szerint azt gondolom, hogy a szerződés jelenlegi állapota lehetővé teszi az LKB számára azt, hogy megtegye mindent, amiről korábban beszéltem. Ugyanakkor Néhányan úgy értelmezik az alapszerződést, hogy ez erre nincs lehetőség, ezért fontos, hogy, meg, hogy, ki, hogy kimondjuk, hogy igen, az LKB-nek e van felhatalmazása az szerződés értelmében erre. És hogyha meg lehet ezt tenni, akkor meg is kell, érdemes ezt megtennie. Minden esetre, hogyha ebből a helyzetből nagyon gyorsan ki tudnánk lépni, és át tudnánk lépni six-pack per kormányközi mechanizmus üzemmódba, Nos, nagy az izgalom, nagy lenne a kapkodás, és nyilván ilyenkor is lehet rontani a dolgokat. Az, ami nyilvánvalóan a helyes dolognak tűnik, amit a gazdas, közgazdászok döntő többsége jónak tart, hogyha ez beledkezik az alapszerződésbe, akkor nyilván az alapszerződést kell megváltoztatni. Nos, én úgy tudom, hogy az első szövegtervezetet eh, Van Rompuy úr szövegezte, most pedig a tagállamok képviselői kezdenek dolgozni ma délután ezen a szövegem. Ami a demokratikus legitimációt illeti, úgy gondolom, hogy ez valós probléma. Mindenképpen szüksége lenne, szükség lenne egy olyan mechanizmusra, amely képes eh, fegyelmezni az eurozónába tartozó tagállamokat. Ez vagy tisztán, vagy majdnem tisztán eh, automatikus rendszernek kell, hogy legyen, ugyanakkor eh, ez mindig problémás, mert a szabályok nem tudnak minden jövőbeli helyzetre felkészülni. Másrészt, hogyha viták, tárgyalások eredménye ez, akkor valakit fel kell hatalmazni, valamelyik Európai Uniós intézményt kell felhatalmazni. És ez volt az eredeti megjegyzésem is, hogy ebben az esetben meglehetősen erős demokratikus legitimációra van szükség. Úgyhogy teljesen egyetértek a felvetésével. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. Svennek el kellett mennie, Antoninek adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném elismerésemet kifejezni azért a pozitív hozzáállásért és kiváló teljesítményért, amelyet a lengyel elnökség felmutatott. Mindenkit megpróbáltak bevonni az egyeztetésekben. Még többet érhettek volna el, azonban, hogyha kimondottan önön múlik a dolog, és nem fogják vissza a többiek. Az államadóság válság, illetve a magánadóság válság együtt járt, és egyben az európai intézményrendszernek a válságát is jelentette. De elsősorban a fenntarthatóságnak a válságáról kellene beszélni, és azt szeretném felvetni, hogy mik a hátralévő feladatok. Mert egyrészt megvizsgálhatjuk, hogy eddig mi történt, és hogy mi van még hátra. Nyilvánvalóan irányítási problémák, vezetési problémák vethetők fel. Nagyon magasan tetőztek a kamatlábak. Aztán következett a korrekció és a magánbefektetőknek a megterhelése a görög problémákkal az járványosnak bizonyult, az államok sorban kerültek veszélybe, illetve a vállalkozások, és egy csomó bizonytalansági tényező került elő. És elsősorban az államadóság, illetve fiskális fegyelem kérdését szerettem volna megemlíteni. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy fenntartható legyen az államadóság, növekedési stratégia, illetve eurókötvény befektetési politika eh, szükséges. Mi erről a véleménye? Aztán a magánadóság kapcsán én továbbra is úgy látom, hogy reformra van szükség. Fel kell tőkésíteni a rendszert mennyiben tudnak ehhez hozzájárulni, mert hát igazából nem túl gyorsan halad előre, legalább nem, mint a, az államadóság rendezése, mert ott történtek már vállalások, ígéretek, de a magánadóság ugyanígy kezelendő. Aztán a szerződések, minden szerződés kormányközi szerződés. A legfontosabb ez ügyben az, hogy még akkor is, hogyha nem feltétlenül mind a 27 tagállam vesz benne részt, feltétlenül közösségorientált kell, hogy legyen. Még akkor is, hogyha nem kormányközi, illetve nem teljes körű. És ez a legitimitás problémát veti fel. Egyetértek, hogy európai hatóságra van szükség, amelynek nagyobb a hatásköre. És ezt mi az Európai Parlamentben is támogatjuk. Um, starting with the last point, um, Az utolsó gondolattal kezdve, úgy vélem, a tényleg a, a lényegi gond az, hogy a 26-ok közé szerződése, amely 27-ekké lesz Horvátország csatlakozása után, ez a fajta szerkezet nem volna könnyen alkalmazható közösségi intézmények számára, mint hivatkozási alap. Úgyhogy a célom az, és az értelmezésem szerint nagyon nehéz ezt a célt elérni, anélkül, hogy minden tagállam együtt működne. Ami azt a kérdést illeti, hogy az államadóságoknak mi a, a piaci értéke. Nagyon közel csúsztunk ahhoz a hibához, hogy a ló másik oldalára essünk át, azaz egy olyan helyzetbe kerüljünk, ahol a folyamatosan érték, leértékelik a, az államadóságokat, a kormányuk újra kell, újra és újra tőkésíteni kell, hogy kényszerülnek a bankokat. Ez pedig ismét alása az állami költségvetést, és ezáltal a, a, a csökkenti az államadóságok, a hitelek értékét, és ez megint csak alása a, a bankok eszközeit. Hogy ezt az ördögi kört elkerüljük, ehhez volt nagyon fontos a, a tűzfal felépítése, ugyanakkor a, a feltökítés potenciális negatív hatásának elkerülése érdekében is fontos volt ez. Ugye voltak ennek pozitív céljai és hatásai, de voltak potenciális, nagyon, bocsánat, nagyon veszélyes mellékhatásai is érzékelhetőek voltak. Tehát az, az újratőkésítési csomagban nagyon helyes dolgok is voltak, kimondtuk, hogy a feltőkésítés a szeptember 30 án 2030 án kimondtuk, hogy az államadóságban levő eszközökre vonatkozóan a, a fő feltőkésítések esetén mi a releveraging? hitelági um, forrás kivonás. Nem a hitelági forrás kivonást kell, hogy célozza. Tehát nem szabad alábecsülnünk ezeket az eredményeket. Sikerült a feltőkésítő csomag minőségét így módon javítani. Ám az alapvető hiba a szakaszolásban volt, és ezt most kezdjük csak lassanként orvosolni. A, amire befejeződött, befejeződik az újratőkésítés, az jövő év közepe lesz, és reményeink szerint szerencsére addigra a tűzfal amik a, fenn, a már fennálló tűzfalelemeket hitelessé tenni, és így módon ezt a, ennek az ördögi körnek a beindulását elkerülhetjük. Nem pontosan értettem a, a felvetését a, a magánhitelekkel kapcsolatban, kérem, hattam megismételni. Sí, la deuda privada yo considero que en la deuda pública. Úgy gondolom, hogy az államadóság körében világos költségvetési szigorban megtestesülő szabályokat váltottak fel, ám a, a magánadóságok tekintetében meg kell határozni az tőkésítésen túl, hogy európai kitekintéssel tesszük ezt, és milyen mechanizmus európai stabilitási eszköz tartja fenn a folyamatot. I, I agree. Egyetértek. Okay. Sokkal többet én sem mondhatok. a, a hatos csomagban ott van, a, a, figyelembe veszük a, a magánhiteleket is, az IFSF elérhető az eurozóna államok számára. Van a, fent, felállt a, a rendszer kockázati tanács, amely jövőbeli válságok elkerülésére szolgál a magánhitelek tekintetében is. Persze mindig lehet jobban csinálni a dolgokat, de nem olyan rossz a helyzet e kérdés szabályozásában, kivéve talán azt az elemet, hogy talán még nem sikerült felfognunk azt a tényt, hogy a növekedés tényleges forrásait nem feltétlenül a GDP-hez számított hitelarány határozza meg. Ez pedig visszavett bennünket egy korábbi kérdésükhöz, mit kell tennünk. Nos, alapvető strukturális változásokra van szükség, amely a piacokat liberalizálja, különösen a munkaerőpiacot kell liberalizálni, ahhoz, hogy olyan szerkezetváltás történjen, amely megindítja azt a növekedést, mely révén egyrészt legalábbis az államadósági hegyet le tudjuk faragni. Um, Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, hogy van még egy kis időnk, hogyha bárki szeretne még kérdést föltenni, akkor kérem, hogy szóljon. Jó napot kívánok, miniszter úr! A lengyel elnökség munkájáért szeretnék köszönetet mondani, és visszatérnék a szerződés tervezetére, amelyet megkaptunk, és határozottan aggasztónak találom. Kérem, adja át ezt az üzenetet. Miért lenne ez haszontalan? Két okból. Az első a hatos csomag, az elnökség számára komoly kihívást jelent ez. Ön maga is említette, hogy ez tulajdonképpen a hatos csomaggal összefüggő módosítás, hogyha jól értettem. Azután a parlament szeretné, hogyha egy kicsit hatékonyabban érvényt szereznénk ennek a kérdéskörnek. Tehát egyrészt a költségvetési fegyelemmel összefüggő válságtanulságokat kellene levonni, a makrogazdasági helyzet kezelését lehetővé tevő kérdésekkel együtt, de hát nem makrogazdasági kiindulása volt ennek az egész problémának. Úgyhogy maga az egész eljárás másodlagos jogalkotási szintre vonult vissza. Ez az első aggályom. A második pedig, hogy a növekedést állította a lengyel elnökség a figyelmének a középpontjába, a belső piacnak az erősítésével együtt, és ez látszik is a szerződésnek a szerkezetéből, amelyben egyenlőtlenségek, egyensúlytalanságok vannak. Ferreira asszony, illetve Wortmann Kohl és Fejó úr és hasonlókat említettek ebben a témában, tehát tulajdonképpen kompromisszumokat kellett kötni. Drági úr tegnap ugyanezt említette, tehát amikor megszorítunk rövid távon, akkor fékezzük a növekedést, holott a kettőt párhuzamosan szeretnénk biztosítani, végrehajtani. Tehát egy rendkívül egyensúlytalan szöveg alakult ki, és kimondottan veszélyes gazdasági szempontból a szöveg. Sok közgazda hívja fel világszerte a figyelmet arra, hogy a részintézkedések nem hoznak megoldást Európa, Európa számára és itt egy olyan szövegről van szó, amelynek szerződéses erőt szeretnének tulajdonítani, de hát ez butaság, egyenesen őrültség. Az európai parlamenti képviselők véleményére ilyen értelemben számíthat, és hogy a tagállamok egy ilyen szöveget tárjanak a közvélemény elé, hát ez is egy lehetetlenség. Legyünk konstruktívak, nem teljes körű ez a szöveg, és egyszerűen eladhatatlan. Tehát ebben a formában a közvélemény ezt a szöveget nem fogja megvenni. Ez piacképtelen, eladhatatlan. Tehát az európai közvélemény nem fogja önöket követni ezen az úton. Tehát baráti alapon szeretném a figyelmet erre fölhívni, megkongatom a vészharangot, ebben a formában ez nem fog átmenni. És miniszter úr, még egy utolsó észrevétel. Tavaly a jelentésemben megfogalmaztam, 2010. decemberében, hogy felül kell vizsgálni a szerződést. Úgy döntöttünk, hogy nem a szerződést vizsgáljuk felül, persze politikailag ez kockázatos, hanem hogy egy másodlagos jogszabályi megoldást keresünk. Ez persze lókupeckedés, és ezt a parlament részéről mi bevállalhatatlannak tartjuk a közvélemény felé. És itt minden határt átlépett ez a jellegű törekvés. Köszönöm. Csak annyit mondhatok erre, hogy 2010 júniusában még mi is a szerződés felülvizsgálatát, módosítását tartottuk helyesnek még ha nem is egy hajóban evezünk alapvetően, e, azért ugyanaz jár a fejünkben. Mit mondhatnék még? Mit, e, mit akar, mit mondjak, még mit tegyek ehhez hozzá? Nem, nem, miniszter úr. Tíz napja. Pontosabban, tíz napja van még ECOFIN elnökként, hogy letegye a garast ebben a témában. Tehát néhány dolgot ki kell mondani, egyenesen, tisztességesen, kereken és nyíltan tehát az euróövezet és Európa számára óriási jó szolgálatot tenne ez. Sok tagállam van, illetve néhány tagállam, hogy javítsam magamat. Beszéltünk is ezekről az országokról. Úgy fogalmaznék, hogy ezek az országok A, ezek a vezető országok, amelyek meghatározzák az uniós szinten a történéseket, ők szerették volna a szerződésmódosítást, de nem sikerült ezt végrehajtani. Például Németország, illetve Lengyelország is ezt tartotta volna jobbnak, de ez nem sikerült. Nyilván egy 27 tagú Európai Unióban, ahol három intézmény viszi a vezérfonalat, ott természetes, hogy nem minden vitát sikerül megnyernünk a magunk elképzelése szerint. És őszintén szólva, számunkra ez a dolgok természetes menetébe tartozik, hogy nem sikerül minden úgy, ahogyan szeretnénk. Tehát más keretbe helyezve ezt, örüljünk annak, amit sikerült elérni legyünk elégedettek, hogy mégiscsak történt előrelépés. És ami az ön nyugtalan, nyugtalanságát illeti, illetve hogy amiatt aggódik, hogy kiegyensúlyozatlan ez a szerződés. Egy kicsit érintettem én magam is a lengyel javaslatokat megemlítve. Említettem, hogy kiderül majd a szerződés elfogadása kapcsán, hogy milyen mértékben sikerül érvényre juttatnunk a vitában a magunk szándékait. Ez még előttünk áll. Köszönöm szépen. Elnök? je crois qu'il va y avoir trois représentants. Sharon, közeleg a karácsony. Gualtieri Brok úr, illetve Ferhofstadt úr itt a parlamentben nagyon határozottan képviselték azt az álláspontot, hogy amennyiben változtatni szeretnének a dolgok menetén, akkor ezt vitára kell bocsátani. Németország közel áll hozzám, de ugyanakkor nem gondolom, hogy 82 millió polgár felsorakozna egy ilyen álláspont mögött. És nem szabad csak Németországra hivatkozni a magam szerény mértékében, illetve módján szerettem volna magam is hozzájárulni. Tehát nem szabad mindig Németországra mutogatni, mert hogyha valamit csinál Németország, akkor azzal van baj, ha semmit sem tesz, akkor meg azzal van baj. Tehát Németországgal kapcsolatban semmiféle aggályt nem fogalmazta meg, és nem is munkál ilyen bennem. Válasz. Németország és Lengyelország, ahogy említettem, már 2010 júniusa óta szeretne egy szerződésmódosítást. Tehát nem arról van szó, hogy én bármiféle kritikát fogalmaztam volna meg Németország irányába, éppen ellenkezőleg. Tehát a, a szerződés módosítás kapcsán éppen, hogy dicséret illeti őt. Udo. Rendben, Údónak adom meg a szót. Thanks very much. Köszönöm a Szociáldemokrata frakció nevében, a szakbizottság körében. Rostovszki úr, két dolgot szeretnék, két dolgokra szeretném emlékeztetni. Két dolgot kell megemlíteni, visszatekintve az elmúlt hat hónapra, az, az elnökségükre. Először is Csodálatos lépés volt előre ez, egészében vizsgálva a lengyel elnökséget, az ön személyes elkötelezettségét, mint az ECOFIN elnökét, és egy csodálatos erőfeszítés, próbálkozás arra nézve, hogy megvédjék az eurózónát, még úgy is, hogy önök maguk nem tagjai annak, és egy nagyszerű törekvés arra, hogy saját hazáját egy Európa párti álláspontra helyezze, amelyet sokan nem is vártunk Lengyelországtól, hogy ez fönnmarad, és fönnmarad, és németként, hagyd tegyem hozzá, német szocialistaként, hagyd tegyem hozzá, általában annyi nyelvemen szólok fel, de most egy olyan nyelven szeretnék szólni, amelyet, amelyet ön is ért, a címzett is ért, nem túl gyakran teszem a szakbizottság ülésén, Werner bocsáss meg ezért, hogy most angolul beszélek. Tehát német szocialistaként és a szakbizottság német tagjaként nagyon sok sikert kívánok ezen az úton önnek, hogy még mélyebben integrálódjanak az Európai Unióba oly módon, hogy Lengyelország az eurózóna tagja legyen, remélhetőleg igen hamar. És azt is Remélem, hogy ön az európai értékek védelmében és az európai jövő védelmében az első vonalban áll majd. Azért mondom ezt, mert a személyes benyomásom az volt, amikor bármikor, amikor tárgyaltunk, vagy megjelent a szakbizottság előtt, az volt a benyomásom, hogy önre számíthatunk akkor, amikor az európai jövő kérdései forognak fenn. A második elem azonban nem ilyen pozitív. A második mondandóm nem ilyen pozitív. Ha visszatekintek arra, amit vezetőink a válság kezelése érdekében tettek, meg arra, hogy pénzügyminisztereink mit tettek a válság megoldásáért, akkor nagyon súlyos kétségeim vannak. Már megbeszélésünk során említettem ezeket. Súlyos kétségeim vannak afelől, hogy a szerződések módosítása mögött álló szakpolitika az a, az a korlátozott módosítás, amely a hatos csomag elemeinek további, pusztán további erősítését jelenti, és amely nem csak amely voltak éppen csúfótűz az Európai Parlamentben való jogalkotásból, és azok a kérdések, amiket Drági tegnap a legsúlyosabb problémáknak nevezett, az a recesszió közvetlen fenyegetés elleni lépések, tekintetében, meg az eszközrendszerünk javítása érdekében, melyek révén hogyan tudunk kinőni közösen a válságból, egymás segítve, szolidaritás alapján, pozitív befektetéssel az európai jövőbe. Nos, mindezek ügyében nulla üzenet fogalmazódott meg a tanács szintjén, az ECOFIN részéről is nulla üzenet jött ezekből, ezekben a témákban. Nagyon mély félelmem az, hogy a e pozitív a, az Európai Unió növekedési potenciálnak pozitív meghatározása hiányában a piacok bizony nagyon hamar megtalálják majd a réseket, és reagálni fognak. Belátom azt, hogy ön személyesen és csapata nagyon sokat tett Európa védelmében és a válság elleni harcban, ám a negatív összefoglalóm meg arról szól, hogy a tanács, mint, mint testület az európai válság megoldásában nem tett eleget, és ez nagyon mély gondot fog okozni a következő évben, igen hamar. Remélem, hogy akkor ismét az európai csapatban harcol majd, és számíthatunk önre, még akkor is, ha nem konvencionális intézkedéseket kell tegyünk, és még tovább kell menjünk majd, mint hogy pusztán beszélünk a strukturális reformokról, ez mindig csak egy, egy szép ö, ö, öntet, de konkrét intézkedésekről nem beszélt senki, hogy ezekre szükség lesz igen hamar. Mindig nagyon kockázatos dolog azt mondani a kollégáknak, hogy van még időnk, de azért megkérdezem, hogy szeretne válaszolni röviden Ódónak. Először is nagyon röviden, először is szeretném köszön, megköszönni a nagyon kedves szavait Udónak és remélem, hogy Lengyelország mindig is az európai oldalon lesz. Nem tudom elképzelni, hogy Lengyelország ne ott lenne. Ami az eurozónához való csatlakozást illeti, úgy gondolom, hogy szeretnénk majd gondoskodni arról, hogy rendesen meg van javítva ez az eurozóna, mielőtt csatlakozunk hozzá. Úgy gondolom, hogy az alapvető probléma bizonyos értelemben, amit ön említett, ehhez a kérdéshez kapcsolódik egy olyan helyzetben, amikor 17 tagállam folyamatosan azon gondolkozik, hogy mibe kerül nekik egyenként a közös politika a jövőben. Nos, ebben a helyzetben rettenetesen nehéz azt a fajta politikát folytatni, amelyet ön látni szeretne. És úgy gondolom, hogy ez az alapvető strukturális probléma az európai zónában. Úgy gondolom, hogy Lengyelország ezért támogatja a további integrációt, hogy az emberek nem mondogassák azt, hogy mibe fog ez nekem kerülni. Inkább gondolkodjanak azon, hogy mi lesz az eredménye és a költsége annak, hogyha nem cselekszünk. Inkább gondolkodjon azon, hogy mi lesz a jótékony hatása annak, hogyha együtt cselekszünk, ideértve jó magamat is. Ezzel kapcsolatban Lengyelországban is volt némi vita, az IMF hozzájárulások tárgyában, és úgy gondolom, hogy ezzel keményen szembesültünk, ezzel keményen felvettük a kesztyűt. Az ember ugye arra gondol, hogy egy olyan szegény ország, mint Lengyelország miért járjon hozzá az eurozónához, ahol majdnem mindenki sokkal gazdagabb nálunk. Nos, a válasz nagyon egyszerű. Mert mindannyian sokkal szegényebbek leszünk, ha ezt nem tesszük meg. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Udó valaki. Utolsó kérdés akkor Radisától. Köszönöm szépen. Egy kérdésre koncentrálnék csak. Nagyon régóta arról beszélünk, hogy az alapszerződés módosítása vagy nem módosítása, tehát módosítása szükséges vagy nem. De milyenek a változásnak a lényege, a tartalma? hallgatom, amit Uda mondott, hallgatom, amit előtte Szilvi mondott, és ez a parlament, amikor a Sixpack-en dolgozott, dolgoztunk, akkor tartalmi kérdésekről beszéltünk, és szeretnénk biztosak lenni abban, hogyha most az alapszerződésnek neki megyünk, és ezt megváltoztatjuk, akkor a megfelelő üzenetet megfogalmazzuk tűzfalakról beszélt, hogy ezekre szükség van. Nos, akkor előző kérdésemben kértem egyfajta részletes információt a tűzfalak kapcsolatban, de az egyik tűzfal, amire szükségünk van, az az, hogy abszolút szükség van arra, hogy meglássuk, hogy milyen fajta egyensúly hiányok vannak, és melyek okozták a bizonytalanságokat az eurozónában az elmúlt 13 évben, és az egyik az, hogy egyrészt kiegyensúlyozott fejlődés szeretnénk, másrészt nem megfelelő a globális fejlődés üteme. Nos, ebből a válságból még nem keveredtünk ki, ezért a növekedés kérdése, hogy hogyan tudjuk a növekedést kezelni, és hogyan tudjuk a közös valutával a konvergenciát megoldani. Ezek azok a kérdések, amelyeket szeretnénk az alapszerződésben beépítve látni, ideértve persze az összes többi tűzfalat is, szolidaritást és egyebeket ezeknek a kérdéseknek a megoldására. Ez az, amit nem látunk azokban a javaslatokban, amelyek eh, eh, a, a, a tanács részéről eh, megfogalmazásra kerülnek, és ezért aggódunk, hogy tulajdonképpen egyfajta ö, ö, szabadon sodródó absztrakt univerzumban gondolkodunk, amely nincs ezer szállal összekötve azzal a világgal, amelyben közben élünk. Ez a legfontosabb probléma számunkra a e pillanatban, és ezért ezen fog múlni az, hogy támogatjuk vagy nem támogatjuk az alapszerződés módosítását. Ha működik, hogyha jól működik, akkor támogatjuk. Elnök, azt hiszem, hogy ez inkább nyilatkozat volt, mint kérdés, nem tudom, hogy erre. Igen, én egyszerűen csak parlamenti képviselő vagyok, és az elnökséghez beszélek. Nagyon szépen köszönöm a nyilatkozatát. Elnök, ahogy mindenki látja, eh, meglehetősen magasra hágtak a szenvedélyek, ahogy újra a kormányzás eh, és az alapszerződés került az asztalra témaként. Természetesen az afkóval lesz egy közös eh, ülésünk, amint a ma délutáni ülésünket befejeztük, úgyhogy akkor neki hozzá tudunk fogni az apróságok kidolgozásának technikai értelemben is. Köszönöm, hogy itt volt nálunk, megjelent előttünk, újra beszélt előttünk eh, hozzánk. Köszönet még egyszer, amit, elnökség, eh, amit az elnökség elvégzett. Köszönöm.